Good morning, ladies and gentlemen. Reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm, köszönöm szépen. Hálás köszönetem, hogy ide értek ma reggel. Nem könnyű, mégis ilyen óriási számban jelen vannak a kollégák. Nyilván a szavazás volt vonzó számukra. Kettő szavazásunk van ma, kezdjük a, az elsővel. a területi és gazdasági kohézió erősítés az Európai Unióban hetedik jelentés az Európai Bizottságtól. Az előadót Zsrom urat kérdezem, hogy szeretne valamit hozzáfűzni. Nem, köszönöm. Akkor ö, nem is lopom tovább az időt, hogy mennyire fontos és érdekes téma ez, hanem az első módosítóval kezdjük mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas és négyes módosítók megegyeznek mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes, nem arról már szavaztunk, ötös, szóbeli kiegészítővel értelmét veszti, igen. Tehát hatossal folytatjuk. Okay. I'll, I'll fall. Amendment ah. five falls, but we vote the oral amendment. Okay. Az ötös módosító értelmét veszti, de a szóbeli módosítóról szavaznunk kell. Ellenzi bárki a szóbeli módosítót? Jó, akkor mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk az apró kis technikai kitérő után tényleg a hatosra ugrunk tovább mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az Employment A módosítója mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrzzük elektronikusan? Rendben. To check employment A amendment. The vote is open. secret ballot. We don't need the secret ballot. No, I don't think so. I don't think so. Mikrofonon kívüli hozzászólások. Okay, let us start again. The vote. Próbáljuk meg még egyszer, kollégák, szavazást megnyitom. Okay. Okay. The vote is closed. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. Tizenhárom hét arányban akkor tehát. Négyes kompromisszumra ugrunk tovább mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A hetedik kompromisszumra ugrunk tovább, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas nem, az employment J módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Most jön a 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk.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 118-as módosító, szóbeli módosítót ellenzi valaki? Úgy látom, nincs senkinek ellenvetése, akkor a szóbeli módosítóval együtt szavazunk róla, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es kompromisszummal folytatjuk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 123-as módosító mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 181-es módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 333-as módosító mellette ellene tartózkodik, ellenőrzik elektronikusan. 333, the vote is open. and the vote is closed and it is adopted. Elfogadtuk. <laughs> Um, we go to employment 25. Employment 25-össel folytatjuk mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 201-es módosító mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, ugyanúgy, mint az előbb, de szeretnék ellenőrizni. Hát nem tagadom meg önöktől ezt a lehetőséget. A 201-es módosítóról elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. And the vote is closed now. And it is rejected. És nem fogadtuk el. Thank you. We go now to a kult kettessel folytatjuk, tehát a Kulturális Szakbizottság kettes módosítója nem. Csak az utolsó mondatról szavazunk a Kulturális Bizottság másik módosítójában mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el kult hatos mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 30 ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 221-es módosító mellette ellene tartózkodik. Szerintem nem fogadtuk el. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 280-as módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük elektronikusan a 280-es számot viselő Bronis Ropé tollából készült módosítót. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Bocsánat, tévedtem, mondja egy képviselő. A háttérből valóban meggyőző többséggel elfogadtuk. Closely adopted. Igen, nagyon szoros nagyon szoros volt, 38-2 arányban. 38-as <clears throat> kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 308-as módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 309-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 310-es. Igen, 310-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 311-es módosító következik mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 312-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 44-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 40, nem, 314-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 46-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. 332-es módosítóról szavazzunk. De mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan. Miért is ne 332-esről szavazzunk? And the vote is closed And is reject. Hozás lezárom, és valóban nem fogadtuk el. 47-es kompromisszumról szavazzunk mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 48-as mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 49-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 50-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 354-es módosítóról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. 355-ös módosító, mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el ezt sem. És így az így, emígyen a módosított jelentés egészéről szavazunk, zárószavazást, természetesen elektronikusan a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 35-4 arányban egy tartózkodás mellett meggyőző többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Márk Zsulónak. Uh, thank you. Köszönöm szépen, köszönöm mindannyiuknak az együttműködést. Folytassuk a szavazást a következő nap pirendi pont szerint. Our own initiative report, cohesion Saját kezdeményezésű jelentés, kohéziós politika és tematikus célkitűzésnek a fenntartható közlekedés előmozdítására, valamint a szűk keresztmetszetek megszüntetésére. Andrei Novakova jelentéstevő, szeretne mondani valamit, nem? Köszönöm. Szavazunk is.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 Egyes kompromisszum. Ki támogatja, ki van ellene, tartózkodók elfogadva. Tran J. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ismételjük meg. Tran J. J. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Elnézést. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tizenötös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tran E mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 27-es módosító mellette ellene tartózkodók szerintem elfogadtuk. Ellenőrizzük? Rendben, ellenőrizzük a 27-est. Megnyitó a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm. Hatos kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Negyvenes. mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 41 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 42-es módosító, ellenőrizzük a 41-est? Rendben, a 41-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 42-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 51-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva kilences es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 67-es módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 71-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 72-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük? Rendben, elektronikusan szavazunk a 72-esről, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást, elutasítva. Tízes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 90-es, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 91-es, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 93-as, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 102-es mellette, ellene, tartózkodók. Kérem szavazzanak, tehát ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 108-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 113-as mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 113-ast, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tran 10, mellette, ellene, Tran 10. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, Szerintem ugyanaz a helyzet, mint az előzőnél. Elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük a trantizet. Elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 120-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 122-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük a 122-est, elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. okafogyott vált. Elutasítottuk, mondja az elnök. 123-as okafogyott vált, mert elutasítottuk az előzőt, akkor 124-es. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 130-as. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük? Rendben. Elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Elnézést. Köszönöm. Tran 2 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tran 3 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tran 4 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tran 12 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tran 14 mellette ellene tartózkodók elfogadva. A záró szavazás következik, elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk a jelentést, gratulálok Novakov úrnak. Nagyon szépen köszönöm hogy ilyen fegyelmezetten szavaztak ma a kollégák. Now I can give the floor to Mr. Gallo. Or uh, to Mr. Omarche. Yes, I will give the floor to Mr. Omarche. Okay, okay. Thank you very much. We continue now with the... Köszönjük szépen, folytatjuk a rendes napi rendünket meg is adom Omarzsé, át is adom Omarzsé úrnak a elnökölést egy ideig. Fogalmazunk így, hogy egy ideig. Jó kezek már lesznek Omarzsé úrral. Bien. Nous reprenons nos travaux. Kezdjük meg a munkát. Kérem, hogy a beszélgetéseket szüntessék be. Megnézzük most ezt a módosított rendeletet a strukturális reform támogató program pénzügyi keretösszegének növelése a program által az célkitűzésének kiigazítása címmel. Itt tulajdonképpen a cikk módosításáról van szó, a struktúrális reform célját illetően, és kiegészíti ezt a kiegész az euróövezethez való előkészítő fel lépésekkel azon országok szemére, amelyek ezt túlhatják. Ez lehetővé teszi az euróövezethez való előkészítő intézkedések finanszírozását. Így módon 142,8 millióról 222 millió euróra nőtt ez a pénzügyi böríték összeg, és ezt még ki lehet egészíteni a technikai segítségnyújtás fejezetéből származó forrásokból, és így módon 300 millió euró lehet ennek a támogatásnak a teljes összege. Most rögtön át is adom a szót Rúzsa Tomásics jelentéstevőnek, majd pedig az elnyék jelentéstevők kapnak szót. Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az SRSP bevezetése óta, 2011 óta 16 tagállam jelezte, hogy szeretne ezekkel a forrásokkal élni. 22,5 millió euró volt az a vonatkozó összeg, később azonban több mint 80 millió eurót kértek a tagállamok. 2018-ra az Európai Bizottság azt javasolta, hogy 30,5 millió euró legyen a költségvetés ennek a programnak. 24 tagállam azonban támogatta, hogy több mint 400 projektet hajtsanak végre, több mint 500 millió eurós értékben, több mint 50 millió eurós értékben. Az Európai Bizottság javaslatát kellene támogatnunk. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy sok tagállam, beleértve Horvátországot is, támogatást kértek a program keretein belül, valamint, hogy a támogatási kérelmek a különböző szakpolitikákra vonatkoznak, amelyekben támogatást kérhet. Ide tartozik a közigazgatás, a különböző a bevételek kezelése, a munkaerőpiac, az oktatás, az egészségügy, a szociális szolgáltatások, a pénzügyi ágazat, valamint a finanszírozáshoz való hozzáférés. Úgy gondolom, hogy a reformok végrehajtására vonatkozó eszköz nagyon fontos eszköz lehet a kezünkben. Olyan, minden olyan esetben, amikor a tagállamok a strukturális alapokból nem tudják lehívni a pénzeket. Jó lenne, hogyha ezeket a pénzeket jobban kiaknáznak a találmak és felhasználnák arra, hogy a társadalmi különbséget csökkenjenek. Nagyon fontos, hogy a tagállamok a partnerség elveit juttassák érvényre, bevonják a szociális partnereket, és a civil társadalmat is bevonják a döntéshozatalba, amikor a strukturális reformokra vonatkozó stratégiáról van szó. Ide sorolnám egyébként az európai szemesztert is annak érdekében, hogy az összes tagállamban érvényre juthassanak ezek az elvek, úgy gondolom, hogy a strukturális reform támogató program költségvetését úgy kell kialakítani, hogy más nagyon font, egy, szintén nagyon fontos alapok költségvetése ne sérüljön. A tagállamokban már vannak saját reformokra vonatkozó kezdeményezések, ezért én azt javasolnám, hogy az SRSP azokra az intézkedésekre vonatkozzon, amelyekkel az egyes tagállamok reformjait a legjobban tudjuk támogatni. Úgy gondolom, hogy a gazdaság és társadalom fejlesztésre vonatkozó reformokra van szükség, munkahelyteremtésre, a versenyképesség növelésére, valamint ezen ágazatokon belül további előrelépésre van szükség, a közigazgatáson javítani kell, a közszolgáltatásokon, valamint a környezetvédelmen is. Ezeket a reformokat az egyes tagállamokhoz kell hozzáigazítani, valamint összhangba kell hozni a nemzeti reformprogramokkal, meg kell teremteni hozzájuk a demokratikus támogatást, anélkül, hogy korlátoznánk bármely tagállam hozzáférését a programhoz. Az Európai Bizottság SRSP költségvetésből származó támogatása természetesen nem jelentheti azt, hogy a tagállamok csak is az EU-s forrásokra támaszkodjanak, és angolul fejezném be. A szabályozás jelentéstevőjeként, Európai Parlament jelentéstevőjeként az a célom, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsek a kohéziós politika költségvetésének megóvása és a strukturális reformok előmozdítása között. A strukturális reformok segíthetnek a tagállamoknak abban, hogy megteremtsék az alapját az EU-s források jobb abszorpciójának, és hogy jövő, a jövőben beruházásokat vonzanak be. A, nem elég a pénzt elkölteni, úgy kell elkölteni a pénzt, hogy hozzáadott értéket teremtsen, valamint hozzájáruljon a növekedéshez. Mindannyiunknak tudniunk, tudnunk kell, hogy nagyon nagy kívásokkal nézünk szembe, itt a Brexit, a globalizáció, a munkanélküliség sok tagállamnak egyébként megfelelő szakismeretei sincsenek, éppen ezért nagyon nehéz sok tagállam számára lépést tartani a tapasztaltabb, fejlettebb tagállamokkal. Holisztikus módon kell gondolkodnunk, és jobban figyelembe kell vennünk a körülményeket a jövőben. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Madame Tomasic. Köszönöm, Tomasic asszony. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az ECON és a Bulcs szakbizottság az 54-es cikkét, amiben társult szakbizottságok ezen témában, most pedig megadom a szót a néppárti elnyék jelentéstevőnek, Maletics kollégának. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tomasics asszonyhoz hasonlóan én is azt szeretném hangsúlyozni, hogy a strukturális reform támogató program rendkívül fontos program, hiszen ennek célja az, hogy a tagállamok konvergenciáját előmozdítsuk, csökkentsük a különbségeket, növeljük az administratív kapacitásokat, megfelelő környezetet teremtsünk az üzleti élet és a beruházások számára, csökkentsük a, az administratív kapacitás hiányt, és előmozdítsuk az előkészítését az EU-s források megfelelő felhasználásának a kohéziós politika alap és, ö, alapjának esetében szintén ez a cél. Hogyha sikeres gazdaságpolitikát akarunk folytatni, nem támaszkodhatunk csupán a beruházásokra, felelősségteljes fiskális politikára és strukturális reformokra is szükség van, ez a fő üzenete az európai szemeszternek is. A kérdés most az, hogy hogyan lehet ezeket a különböző szükségleteket összekapcsolni a kohéziós politikával, és hogyan lehet a kohéziós politikát és a struktúrás reform támogató programot összekapcsolni egymással, hiszen a kohéziós politikát nem akarjuk helyettesíteni az efféle programokkal, arra azonban szükség van, hogy megteremtsük a szinergiákat közöttük, megfelelő kapcsolatot teremtsünk a kettő között, így tudjuk a kohéziós politikai céljainkat is megtámogatni, hiszen nem beszélhetünk sikeres kohéziós politikáról, hogyha a kohéziós politikából, politikai költségvetésből finanszírozott beruházásokat nem kötjük össze strukturális reformokkal. Csak akkor tudunk növekedést elérni hosszú távon, ha ezt megtesszük olyan növekedést, amely fenntartható, és amelyre valójában szükségünk, tényleg nagyon nagy szükségünk van. Megérkeztek a becslések a növekedésre, a gazdaság növekedésére vonatkozólag. A legtöbb tagállamon 1 és 2 százalék közé esik ez az arány, és ez nem elégséges, hogyha azt akarjuk elérni, hogy a fiatalok Európában adjanak, illetve hogy új tehetségeket vonzunk Európába. Ennél többet kell tehát tennünk. A strukturális reformtámogató program költségvetésének növelése az egyik módja annak, hogy válaszoljunk az EU-s, EU-ban tapasztalható kihívásokra. De hogyha az európai szemesztert és a kohéziós politikát vizsgáljuk, annak azok kapcsolatát, láthatjuk, hogy a menetrendel gond van több helyütt is. Ha megnézzük az éves növekedési jelentést, az egy éves időszakot ölel fel, az ország specifikus ajánlások úgy szintén, aztán itt vannak a nemzeti reformprogramok, ezek már három évre, éves időszakra vonatkoznak, és a partnerség megállapodások és operatív programok pedig hét éves időszakot ölelnek fel. Tehát, ami a kohéziós politikát illeti, és a technikai segítségnyújtást a kohéziós politikán belül, amely szintén a strukturális reformokat és az administratív, valamint szervezeti változásokat érinti az egyes tagállamokban, akkor 7 éves időszakra vonatkozólag készítünk terveket. 2014-ben készült el a következő 7 éves terv. Az európai szemeszteren belül viszont évről évre lehetőség van a változásra. Nagyobb a rugalmasság az ország specifikus ajánlások révén és az éves növekedési jelentés révén, a nemzeti reformprogramok pedig három, három évre vonatkoznak, és úgy gondolom, hogy a kohéziós politikában és az operatív programokon belül is nagyobb rugalmasságra van szükség. A tagállamoknak nagyobb mozgásteret kell biztosítanunk, rugalmasságot kell biztosítani a számukra abban, hogy az operatív programok és a technikai segítségnyújtás kapcsán kiigazíthassák előző döntésüket, így jobban eh, tudnak igazodni a strukturális reform támogató programokhoz is. Ahogyan Tomasics kolléga elmondta, erre azért is szükség van, mert a 2017-es, 2018-as időszakban 24 tagállam több mint 400 különböző projektet alakított ki a struktúrális reform támogatásra vonatkozólag, Még a 80 milliós költségvetés növekedés sem elegendő egyébként, hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy a tagállamok többet igényelnének. Egyértelmű, hogy ez sem lesz tehát elég. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk a kohéziós politikán belüli lehetőségeket jobban összekapcsolni egymással, a különböző eszközöket közösen kell felhasználni. azt is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet jobb eredményeket elérni a kohéziós politikán belül, hiszen a technikai segítségnyújtásra vonatkozó forrásokat is hasznosíthatjuk ezen a téren. Azon is el kell gondolkodnunk, hogy a valós reformra és a reformok végrehajtására vonatkozó politikai szándékot hogyan lehet megteremteni. Nem elég, ha csak a tagállami kormányok szintjén születnek megállapodások, a helyi önkormányzatokat is be kell vonni, valamint a társadalom egyéb részeit, rétegeit is, vállalkozók, fiatalok, non-profit szervezetek. Egyfajta társadalmi konszenzust kell teremteni a tagállamok szintjén, hogyha ténylegesen eredményeket szeretnénk látni az SRSP kapcsán. Máskülönben folyósítjuk a pénzeket, de a végén nem látjuk majd a végrehajtás eredményeit. És akkor ismét csak felmerülhet majd a kérdés, hogy egyáltalán szükség van az SRSP programra, illetve hogy a jövőben hogyan kellene eljárnunk. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Ivana Konstanz Krell következik a szocialista frakció nevében. Köszönöm, elnök úr, rövidre tudom fogni. Nem szabad túlságosan sok mindent bele túszkolunk ebbe a bizottsági javaslatba. Ez a bizonyos SRSP programtechnikai szakértelemmel támogatja a tagállamokat, hogy reformprogramjukat, amely a lehető legközel van a kohéziós politikához, azt végre is hajtsák. A program nagyon is sikeres, és itt most új forrásokra van szükség. A bizottság a költségvetési rugalmasságból akarja ezt finanszírozni, és hogyha ez lehetséges, akkor én ezt feltételek nélkül támogatom, ugyanazon feltételek mellett, amit már az első jelentésben is kiemeltünk, hogy legyen közel a kohéziós politikához, megfelelően vonjuk be a partnereket, persze nem tudjuk, hogy hogy néz ki a jövőbeli kohéziós politika, mert nem ez most itt a témánk, de ezt szeretném hangsúlyozni, mert van némi kétségem, és a bizottság esetleg ezt eloszlathatja, hogy itt valóban a rugalmassági tartalékból kell a költségvetésen belül ezt finanszírozni, ne legyen kétség felül, hogy nem a kohézus politikából bocsátunk forrásokat ezen eszköz rendelkezésére, ez nem megy, és hogyha megvannak a megfelelő pénzügyi források, akkor a frakcióm és ő magam támogatja ezt a bizottsági javaslatot. Elnök, köszönöm. Az ALDE nevében. Récsi. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szólnék csak hozzá, támogatom ezt a jelentést, amelyet Tomasics asszony készített elő, és Szeretném megerősíteni ezt, amit Maletics asszony és Krél asszony mondtak. Szerintem nem kell elismételnem azt, amit ők elmondtak, csak hangsúlyoznék még egy részletet, amely számomra különösen fontos, és úgy tűnik számomra, hogy még akkor is, hogyha ez nem kapcsolódik szorosan a kohéziós politikához, mégis hangsúlyozni kell, ez pedig az euró bevezetésének fenntarthatósága, illetve perspektívája azokban az országokban, ahol még nem fizetőeszköz az euró. Úgy gondolom, hogy erre a kérdéskörre is fel kell hívni a figyelmet, mert egy olyan gazdaság, talán, amely még csak most vezeti be az eurót, vagy arra kész, hogy bevezesse az eurót, valószínűleg még nem olyan robusztus, nem olyan stabil, mint egy olyan országé, amely már régóta az eurót használja fizetőeszközként. Ezt az Európai Bizottságnak is hangsúlyoznia kellene, hiszen továbbra is nagyon nagyok a kockázatok a nem euróvezeti országokban, és ha bár én azt támogatom, hogy, mielőbb, hogy előbb-utóbb mindenütt be kell vezetni az eurót, mint fizetőeszközt az összes EU-s tagállamban, de mégis tisztában kell lenni azzal, hogy az euró bevezetése, mint olyan azért gondokat is okozhat, egyébként pedig nagyon konstruktívnak tartom a jelentést, és támogatom azt. Köszönöm a zöldek elnyékjelentést, elnyékjelentést, nincs jelen, de talán Rope úr tud mondani néhány szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előadónk, a tárnyékelőadónk sajátos módon nem tud jelen lenni, ezért engem kért meg arra, hogy hosszam meg önökkel a gondolatait. Először is jó javaslattal van dolgunk, de nem mindegy, hogy hogyan hajtjuk ezt végre. Az előttünk fekvő számok alapján a körülbelül egy negyedét sikerül a pályázatoknak keríteni. A tagállamok pontosan milyen kritériumok alapján kerülnek kiválasztásra, hiszen nyilván a versenyképességet nem szeretnénk negatívan befolyásolni. A technikai segítségnyújtás szerintem nem a tagállamok kérései, hanem bizonyos prioritások mentén kellene, hogy elosztásra kerüljön. Itt van például rögtön a nemi esélyegyenlőség kérdése, amelyet eh, azt hiszem, hogy sokkal nagyobb súlya kellene, hogy ladba essen az éghajlatváltozás elleni harc, és így tovább. Tényleg csak egy-két példát kiragadva. A technikai segítségnyújtásnak nem szabad csak a minisztériumokra szorítkoznia, el kellene jutni a régiókba is. Például az euró bevezetésére készülő tagállamok esetében ez fontos lehetne. Litvánia pár évvel ezelőtt vezette be az eurót, ezért tudom, hogy mennyire fontos lehet a technikai vagy szakmai segítségnyújtás ez ügyben. hiszen óriási kihívás jelent az vezetési tagállam számára. Ugyanakkor az is világos, hogy a kohéziós szempontokat sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Hogyha vannak tagállamok, amelyek az euróvezetbe való belépésre készülnek fel, de jó helyzetben vannak, jól állnak, akkor ez nem számít már prioritásnak, hiszen miért segítenénk olyan sarkinak, aki nem szorul segítségre. Tehát alapvetően felmerül a kérdés, hogy ez egy olyan eszköz lesz-e, amelyet a tagállamoknak is valahogy hozzá kell járulni. Köszönöm szépen. A GUE nevében elmondhatom, hogy az elejétől kezdve ellenezzük ezt, és amikor Dombrovszki szúr itt járt a szakbizottságunkban, akkor is elmondtuk, hogy ellenezzük azt a tendenciát, eh, hogy az Európai Bizottság mindig a regionális politikában nyúlkál a nem várt eh, költségekre itt keresi a pénzt. Ez ugyan különösen igaz a kohéziós politika esetében, és azt is sajnáljuk, hogy ez az e eredeti politikától való eltérés új célok felé téríti el a kohéziós politikát, például az európai szemeszter céljaihoz igazítja. Éppen ezért nem gondoljuk, hogy ez lenne a jó módszer, sőt, úgy véljük, hogy kétségkívül itt valami titkolt célok vannak, amelyeket nem mondanak ugyanis, ugyan ki, de számunkra világosak, mi szerint a közpolitikák egyre inkább a profit szolgáltába eh, állnak. Ezért ezt természetesen mi ellenezzük ugyanakkor azokat az aspektusokat támogatjuk, amelyek az adminisztratív kapacitás erősítését szolgálják, például a szakemberek képzésé az fontos lehet. Azt hiszem, hogy egy ultraperifériás régió példáját hozhatnám. 2014-ben vált ultra perifériás régióvá, mely ott régiója, teljesen fiatal régió, és valóban rászorul az Európai Bizottság segítségére. Hogyha Franciaország kéri, akkor reméljük, hogy Majott távoli régiója támogatásban részesül az Európai Bizottság részéről. Következő hozzászólunk az EFD frakció nevében, Damato kollega. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan emlékeznek rá, tavaly az ötcsillagos mozgalom ellenezte, akár itt a szakbizottságban, akár plenárison ezt a programot, a struktúrás reform támogató programot. Honnan is ered ez 2015 novemberéből, Ugye ami szerepel itt eh, az indoklásban, itt egy normatív intézményes környezetet akarnak létrehozni, a gazdaság jó működése ezen kívül nagyon fontos feltétel a versenyképesség javításának, a beruházások ösztönzésének, a munkahelyteremtésnek és az életszínvonal emelésének, valamint egy fenntartható növekedés létrehozásának valamennyi tagállamban. Ugye fontos itt az élet minőség koncepciója, és azt én tenném hozzá, ezzel egyetérthetünk valamennyien. Az is egyetértünk, hogy az egyik fő oka annak, hogy a struktúrás alapok felszívásának foka alacsony, az administratív kapacitások problémája a tagállamokban, helyi és regionális önkormányzatoknál. Tehát először is ö, értsük meg egymást, itt a struktúrás reformok ö, definíció révén azokat értjük, amelyek a munkaerőpiacra is vonatkoznak, tehát itt a szociális ellátásos gondolok, a szolgáltatások liberalizációjára, ezen kívül az oktatás képzés területeire. Vannak más intézkedések is, amikkel ezzel szemben egyetértünk, mint a közbeszerzési eljárások egyszerűsítése, vagy a pénzmosás elleni küzdelem. Most hagyjuk itt azt, hogy ezen reformnak milyen értéke van, miért is finanszíroznánk egy ilyen programot, és elvonnánk a forrásokat ezáltal a strukturális alapokból. Ugye itt most 300 millióról beszélünk, 326 a technikai segítségnyújtásból veszünk ki, és ezen kívül a rugalmassági másból is a több éves pénzügyi kereten belül. De szerintem különösen érdekes megnézni a politikai irányultságot, ami felé haladunk. Tavaly ez egyfajta kísérleti projektnek minősült, amit nem ismételnek meg, és ebben az évben, 2017. decemberre óta itt egyfajta szép csomag jött létre a Gazdasági Monetáris Unió elmélyítéséről, és a ki négy javaslatból kettőnél, ami bizottságunk az illetékes. Itt a kohézus politika forrásait struktúrás reformprogramokra akarják átirányítani. 21 milliárd eurós összegben ez szerepel a szabályzás módosításában. Itt egy évvel azután, hogy a tavalyi programot elfogadtuk, ugye itt ez nagy többséggel történt ebben a szakbizottságban, az FDD, a GUA e és a zöldek emlékeztetnek arra, hogy mindez csak gyengíti a kohéziós politikát, már ami a forrásait illeti, és az elveit úgy szintén. Végezetül egy kérdés a bizottság irányában. Van-e hatástanulmány ezen már elköltött források tekintetében? Ugye túl a tagállami kérelmeken milyen eredményekkel jártak ezek a programok, vagy terveznek-e ilyenfajta hatástanulmánykészítést? Köszönöm. Merci beaucoup, Rosa D'Amato. Köszönöm, Rosa D'Amato. Most a bizottságnak adok szót. Lesz még, aztán még egy forduló. Vincenzo Baccaro kap szót. présent. Ha jelen van. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Sorban válaszolok a kérdésekre. Először is elhangzott egy kérdés a bizottság által javasolt költségvetés növelés finanszírozását illetően. A bizottságnak kötelezettsége, hogy a flexibilitási eszköz lehetőleg ne hasznosítsa. Az 1B és a 2-es fejezet alatti összegeket említeném. Ahogyan a DG budgetbeli kollégák jelezték felénk, még a javaslat elkészítése előtt, átcsoportosításra nincs lehetőség mert nem elégséges a marzs az 1B alatt. Ez ugye a kohéziós politika költségvetési sora a technikai segítségnyújtásra vonatkozólag. A kettes fejezet viszont természetét tekintve teljesen más. Az itt található marzsok csak a gazdák kifizetéseire használhatók. Itt tehát a kiadások természete teljesen más, mint az SRSP amely esetében ugye strukturális reform támogató technikai segítségnyújtásról van szó. Ez az a két költségvetési fejezet tehát, amelyeken belül valamiféle átcsoportosítási lehetőséget keresünk. Mert hogyha más fejezetek esetében akarnánk átcsoportosítást végezni, akkor az megkövetelni az MFF újbóli felülvizsgálatát, ami nyilvánvalóan nem egy kívánatos irány. Emellett az eredeti javaslat, az SRSP javaslat 17-es cikkét is szem előtt tartottuk, amely a jogalkotók, a tanács és a parlament kötelezettségére hivatkozik, miszerint a kohéziós politika pénzeit nem kellene az SRSP program finanszírozására használni. Így a különleges eszközök merültek fel, az egyik a rugalmassági eszköz, ahol van egy marzs. Jogilag meg kell vizsgálnunk azt, hogy az MFF szabályozás 11-es cikke teljesül-e, világosan azonosított költség. Bizon, így szól a szöveg. Ez vonatkozik az SRSP növelés szükségességére. Úgy gondoljuk tehát, hogy ennek a feltételnek eleget tesz az SRSP, ezért mi azt javasoltuk végül, hogy a rugalmassági eszközöket használjuk fel, eszközt használjuk fel a finanszírozásra. Ami a tagállamok kiválasztására vonatkozó kérdést illeti, a javaslat nem változtat az eddigieken, az eredetén. A módosítás javaslat nem szól, nem változtat a az értékelési kritériumokon azok változatlanul maradnak. A kérés sürgősségére vonatkoznak, sürgető voltára, a problémákra, kihívásokra, azok súlyosságára a tagállamokban, és figyelembe veszik az abszorpciós kapacitást és az SRSP támogatás vonatkozásában biztosíthatom a képviselőket, hogy ezen a területen semmi sem változik, a módosításra vonatkozó javaslat ezek, ezt az elvet nem érinti. Ami a technikai támogatás területén történő prioritás meghatározást illeti, erről is szóltak többen, mondván, hogy ezeket jobban hozzá lehetne igazítani a különböző politikai célokhoz, mint amilyen a nemek közötti egyenlőség és az éghajlatváltozás elleni küzdelem, az SRSP, mint olyan, egy alulról felfelé építkező program. A strukturális reform támogatáson belül a prioritásokat elsősorban az adott tagállam kéremének megfelelően határozzuk meg, és aztán kiválogatjuk az imént említett kritériumok alapján a támogatható kérelmeket. Egy további szempont az adott projektek esetleges hatása, valamint az, hogy mennyire érett az adott projekt. Számos környezeti jellegű kezdeményezés vonatkozik az éghajlatváltozás elleni küzdelemre, a nemek közötti egyenlőség is egy fontos téma, de azért vannak más eszközeink, amelyekkel az efféle kezdeményezéseket támogatni tudjuk. Ez a program nyilván kielégítő jellegű, nem akarjuk megduplázni az erőfeszítéseket, és biztosítani szeretnénk, hogy az európai adófizetők pénzét a lehető legjobb módon használjuk fel. Ami a kofinanszírozási lehetőségre vonatkozó kérdést illeti, e program esetében semmiféle társfinanszírozásra nincs szükség a tagállam részéről. Ez a továbbiakban sem változik. Volt, aki az európai szemeszterre kérdezett rá, az ahhoz fűződő kapcsolatra. Nyilván az egy-egy adott tagállam akkor fordulhat adott esetben a bizottsághoz SRSP támogatásért, hogyha bizonyos reformokat akar végrehajtani, amelyek kapcsán a prioritások az EU-s prioritásokkal vágnak egybe, de hát nyilvánvaló az is, hogy a tagállamok számára lehetőséget kívánunk teremteni arra, hogy támogatásban részesüljenek, amikor az európai gazdasági kormányzáshoz kapcsolódó kezdeményezéseket hajtják végre. Ide elsősorban az ország specifikus ajánlásokat sorolnám. Nyilván a tagállamok nak is erőfeszítéseket kell tenniük a megfelelő gazdasági irányítás elérése érdekében, a saját kompetenciáiknak megfelelően. Az administratív kapacitások növelése például egy ilyen lépés, és ezzel a tagállamok megteremthetik az alapok jobb abszorpciójának alapját. Van itt tehát egy kapcsolat, amelyet nem szabad alábecsülni. Aztán a hatásra, illetve az értékelésre is rákérdezett valaki, az Európai Bizottság eddig végrehajtott fellépését illetőleg. Mint ahogyan már korábban említettem, ez a program csak tavaly májusban indult útjára. A félidei értékelésre 2019. júliusáig kerül sor. Ez persze nem jelenti azt, hogy a javaslatunkat megelőzően ne végeztünk volna értékelést. Azonban még túl korai ahhoz, hogy egy harmadik fél által elvégzett értékelésre támaszkodjunk, ezért egyfajta belső értékelést, elemzést végeztünk el a kezdeményezést illetően. A korábbi eszmecserék alkalmával is említett példák nagyon beszédesek, azt mutatják, hogy a program révén európai hozzáadott érték jön létre, Ezt támasztja alá az is, többek között, hogy a tagállamokra nem hárul túl nagy administratív teher, nincs társfinanszírozás, ahogyan mondtam. Emellett a támogatással elindulhatnak a strukturális alapokkal finanszírozott projektek is, tehát van egyfajta áttételi hatás. Továbbá a program elősegíti a jó gyakorlatok megosztását a tagállamok között, ezáltal pedig segíti a bizalomépítést a tagállamok között. Vannak határokon átnyúló kezdeményezések is, amelyeket a programmal finanszírozunk. Ezek több tagállamra is kiterjednek, főként a balti térségben tapasztalhatjuk ezt. Egy pán-balti módon fedik le az adott térséget. Olyan projektekről van tehát szó, amelyek nem csak egy tagállam számára fontosak és hasznosak, és persze itt a lehetőség a régiók bevonására is. Májott példájára kérdeztek rá. Igen, hát lehet, hogy vannak olyan eszközök, amelyek megfelelőbbek lennek e régió esetében, említeném a struktúrás alapokat, illetve a legkülső régiókra vonatkozó eszközöket, de nyilvánvalóan a lehetőség itt is adott az SRSP kapcsán. És már az SRSP-t megelőzően is volt példa arra, hogy például Görögországban voltak olyan környezeti, környezetvédelmi projektek, amelyek inkább regionális szintű probléma megoldásra vonatkoztak, és technikai segítségnyújtásban részesültek, ami most már technikai támogatásnak minősül az SRSP keretén belül. Nyilván az Európai Bizottság számára is egyszerűbb, hogyha tagállamonként egy-egy partnerrel kell kapcsolatot tartania és értekeznie. Elsősorban a tagállamok felelőssége az nyilvánvalóan, hogy eldöntsék, mi a prioritás a számukra, és hogy vajon egy adott régió prioritás a tagállami prioritásnak számít-e. Ha ez utóbbi az eset, akkor természetesen si- szívesen segítünk. Ezek voltak a legfőbb kérdések, és ha még lenne kérdés, szívesen válaszolok azokra is. Nagyon alaposan válaszolt a feltett kérdésekre. Köszönöm ezeket a precíz, pontos válaszokat, illetve az emellett felhozott érveket. Az előadónak adom vissza a szót, hogyha szeretne képviselőasszony valamit még hozzáfűzni. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki az eszmecseré során véleményt nyilvánított. Pénzt ne költsünk csak azért, hogy pénzt költsünk, hozzáadott érték nélkül. Olyan növekedést kell létrehozni, amely minden feltételnek eleget teszem, el elhangzott. Azt hiszem, hogy hasonlóan gondolkodunk ez ügyben. Szerintem jó lesz együttműködés ez ügyben. Je veux préciser que... Köszönöm. asszony jelentés tervezetét áprilisban fogja benyújtani a, a mostani eszmecserét követően Júniusban fogunk szavazni erről. A 2019-es és 20-as programok finanszírozásának szabályairól, hogy minél hamarabb életbe lépjenek ezek a szabályok. A tízes napi rendi pontra ugrunk tovább a napi rendben. Az európai polgárvédelmi mechanizmus témájáról fogunk beszélni. Egy olyan európai stratégiáról kell beszélnünk, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan reagáljunk az Európai Unióban vagy azon kívül felépő e, ilyen szükséghelyzetekben, annak érdekében, hogy koordináltan tudjunk segítséget nyújtani. 2017. november 23-án fogadott el az Európai Bizottság egy olyan módosító stratégiát, amely az egyre gyakoribbá váló ilyen eh, eh, katasztrófa helyzetekre való koordinált reakciót eh, teszi lehetővé. Az EUMS vonatkozó cikkei alapján lehetséges a tagállamoknak de protection civile. L'enveloppe financière. Ezen kívül a pénzügyi politikot is növeltük, hogy 632 millió eurót tegyen ki ez, és az MV, valamint az, illetékes, az MV szakbizottság, az illetékes szakbizottság ezt a témát illetően. A bizottság egy korrigendumot fizet az eredeti javaslatához. A négyes pontban módosította ezt, mert ez kétszer is szerepet, és a, az egyes cikk B pontját is módosította. Ez, ezt egy C pont harmadik bekezdéssel egészítette ki, ez csupán technikai jellegű változtatás, és semmiben nem módosítja a javaslat lényegét technikai okok miatt szintén az négyes módosítót nem lehet összhangba hozni az új szöveggel, ezért a tagokat arra kérem fel, hogy a javaslat régi szövegével kapcsolatosan nyújtsanak be módosításokat, és a titkárság majd egyedileg kiigazítja ezeket a korrigált változatos képest. A módosítók benyújtásának határideje április 4-e, szerda, 12 óra. Most megnyitjuk a vitát. Elsőként az árnyékjelentéstevők kapnak szót. Természetesen Buda úr is, és aztán az árnyékjelentéstevők. Buda úr, tessék. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan ön már elmondta, megvitattuk ezt a problémát. Itt az Európai Polgári Védelmi Mechanizmusról van szó, ez az Európai Unió egyik fontos stratégiája, gyors reagálást biztosít a szükséghelyzetekre, amelyek felléphetnek az Európai Unión belül, de azon kívül is akár. Ezzel a mechanizmussal koordinált segítségnyújtást lehet biztosítani, megosztva az erőforrásokat az összes résztvevő állam között. Ahogyan már kiemelte, a Regi Szakbizottságon belüli eszmecsere során a módosítási javaslatok célja az volt, hogy egyszerűsítsük a bürokratikus eljárásokat, csökkentsük a beavatkozásokhoz szükséges időt, amennyiben vészhelyzetek lépnek fel, illetve biztosítsuk a segítségnyújtást a szerencsétlenségek esetén, és konszolidáljuk a közös fellépési kapacitást, valamint előzzük meg a katasztrófákat. A közelmúltban számos szeret, szerencsétlenség történt, tűzvészek, a menekültekkel kapcsolatos problémák, hurikánok és a többi. És az elmúlt években egyre több földrengés következett be, akár Olaszországban, és egyéb nehézségek, amelyek ezen polgári védelmi mechanizmus szükségessé teszik. Aztán más eseményeket is megtapasztalhattunk. Az események eh, nem állnak meg a határoknál, erre fontos emlékeztetnünk. Fontos a kölcsönös segítségnyújtás megszervezése a tagállamok között, és aztán az EU-n kívül is együtt kell működnünk azon esetekben, ha az EU-n kívüli államok kerülnek versekhelyzetbe. Jobban kell koordinálnunk tehát az erőinket itt az EU-n belül. Az Európai Bizottság új lehetőségeket javasol, egy nagyobb fokú koordinációt, egy közös politikát az EU-ban, hogy jobban tudjunk reagálni a vészhelyzetekre, katasztrófákra, és sokkal gyorsabban reagálhassunk válsághelyzetekben. Nos, ez a rendszer a tagállamokat is támogathatja, ha az adott tagállam nem képes már egyedül megoldani az ilyenfajta helyzeteket. A mi szakbizottságunk az illetékes. Én azt javasoltam, hogy a strukturális alapokra és a beruházási alapokra összpontosítsunk, hogy a klímaváltozásra jobban fókuszálni lehessen, és megelőzhessünk bizonyos kockázatokat. Ezt mondtam el a többi árnyék jelentéstevőnek, illetve a többi ö, felszólalónak. Itt a finanszírozási rendszert illetően ezen mechanizmusban ez túlságosan lassú és túl bürokratikus, tehát hatékonyabb eljárásokra van szükség, és azonnal alkalmazni kell ezt a mechanizmust. A bevált gyakorlatok, hogy akár önkéntes csapatokat állítsunk fel a tagállamokban, ezek nagyon fontosak. Több ilyen esetre lenne szükség, és jobban kell koordinálni határokon átnyúlóan, ezen önkéntes csapatokat. Ez nagyon fontos a polgári védelmi mechanizmuson belül. Ezen kívül növelni kell a szinergiákat a polgári védelem, illetve a strukturális alapok, valamint a beruházási alapok között. És kiegészítő jelleg áll fenn a szolidaritási alappal is. Az ex ante kondicionalitás megköveteli, hogy a strukturális alapok kapcsán a kockázatokat értékeljük, megelőzzük a kockázatokat. Nagyon fontos szerepet játszanak persze a helyi és regionális önkormányzatok a katasztrófa megelőzésben. Tehát erősebb kapacitásra van szükség helyzetben, helyi és regionális szinten egyaránt. Általában azok, akik beavatkoznak, azoknak van a legnagyobb kapacitásuk a reagálásra. Ami pedig az innovatív jelleget illeti, a polgári védelem területén nagyon fontos az innováció. Hatékonyabb fellépésekre van szükség, nagyobb párbeszédre a tagállamok között, és rendkívül fontos az egyetemek, a kiválósági központok szerepe is. A helyi és regionális önkormányzatoknak mindenképpen meg kell, hogy legyenek vonva a katasztrófa megelőzésbe, amennyiben pedig vészhelyzeti felépésekre kerül sor, akkor egyfajta tartalékot is képezni kell a polgári védelem területén. Fontos előkészíteni az önkénteseket, akik reagálni fognak, különösen az elszigetelt zónákban, amelyeket nagyon gyakran sújtanak ilyen szerencsétlenségek. A módosítók benyújtásának határideje április 4-e, ahogyan már ön is említette, elnök úr. Tekintettel arra, hogy most itt lesznek a húsvéti szünnapok, és ugye nagyon sok ö, időbeli korlátunk van a fordítások tekintetében, kompromisszumok létrehozását illetően, ezért arra kérném a kollégákat, hogy angol nyelven mond, nyújtsák be a módosítókat, hogy ezt a folyamatot fel lehessen gyorsítani. Köszönöm. Köszönjük szépen az előadónak, Buda úrnak, Viviana Rodrigueznek adom át a szót. Azt is el kell mondanom, hogy Krecu biztos asszony 11 órakor érkezik, még van egy napi rendi pontunk, ezért kérek mindenkit, hogy röviden, fogja rövidre a hozzászólását. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban a módosítás óriási fontossággal bír, viszonylag koherensek ezek a bizottsági javaslatok. Buda úr több témát is érintett, amelyről az első eszmecsere során már mind felvetettünk az új mechanizmus kapcsán. A mi szakbizottságunknak alapvető feladata van, hiszen nekünk kell garantálni, hogy hatékony és megfelelő szintű legyen az ilyen célú finanszírozás. Az éghajlatváltozáshoz is igazodva kell mindezt tenni, illetve a katasztrófa védelem megelőző és válságkezelő eseteit is figyelembe kell venni. Portugáliában háromfajta kutatóközpont van, hogyha a kiválósági központokról beszélünk, akkor mindenképpen meg kell említeni a jó vagy kiváló eh, kutatóközpontok esetét. Tehát az ilyen kutatóközpontok valóban kiválósági központnak minősülnek, ezeket akár a helyi ö, eh, intézeteket mindenképpen bevethetjük eh, ebbe a hálózatba. Ez szerintem nem különösebben problémás ügy. Ahogy azt az első vita során már megbeszéltük, ennek értelmében több módosító is benyújtottam. Az megelőzés az, és a már előfordult katasztrófák kezelése hasonlóan fontos. Nem, nem csak a civil szervezeteket kell egyébként itt kiragadni, a harmadik országokkal jobb együttműködésre kell törekedni, a sürgősségi fellépés előtt térbe kell, hogy kerüljön. A bevált gyakorlatok cseréje a tagállamok között, illetve a régiók között szintén hasonlóan fontos, amit már elmondtam az első eszmecsere során is, ennek a mechanizmusnak a megerősítése valódi értelemmel töltheti meg a szolidaritás szót, akkor, amikor komoly, nehéz, katasztrofális helyzetbe kerülnek eh, természeti katasztrófákat eh, tapasztaló tagállamok, az emberek, az európai polgárok abban a tudatban térhetnek nyugovóra, hogy ha szükségük van segítségre, akkor ezt megkapják majd, így természetesen ezt mindannyian csak támogatni tudjuk. Köszönjük szépen. Az LKR frakció nevében Tomasics asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Flak úr árnyékelőadó nevében kell hozzászólnom. Felolvasom tehát. Köszönöm az előadó munkáját. Az ECR frakció úgy érzi, hogy a Európában a katasztrófa védelem terén jobb együttműködésre van szükség. Ugyanakkor a frakciónknak komoly fenntartásai a bizottság javaslatát illetően elsőképp, elsősorban a szubszidiaritás ügyében. Több tagállam a tanácsban úgy érvelt, hogy a javaslat egész egyszerűen nem tesz eleget a szubszidiaritás elvének. Az EKR frakció szerint az ilyen mentőcsapatokat, illetve az erőforrásokat nem a bizottság tulajdonába, illetve irányítása alá kellene helyezni úgy érezzük, hogy ez a bizottság által javasolt Command and Control központ pontosan mit, mit értenek ez alatt, ezt világosabban kell lenne látnunk. Egy hatástanulmányt hiányolunk, hiszen erre nem került sor ez ügyben. értek az előadóval az ügyben, hogy a helyi és regionális szerveket szereplőket a mobilizációs, mozgósítási tervekbe mindenképpen be kell építeni. A meglévő forrásokból kell finanszírozni ezt, ezért egyetértek az előadóval, hogy a különböző uniós eszközök szinergiájára szükség van annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a legjobban felhasználjuk. A 7-es, 9-es, 11-es módosítókra gondolok itt. A bevált gyakorlatok cseréjére van szükség. A jobb konzultációs mechanizmus ugyanakkor nem szabad, hogy kötelezővé tegye a tagállamok számára, hogy nemzetbiztonságot kockára tevő információkat osszanak meg egymással. Ezért majd erre vonatkozó módosítókat fogunk benyújtani az jelentéshez. Köszönjük, mondja az elnök a zöldek nevében. Nem. Nincs árnyék előadójuk? C'est bien? Ok. C'est bien, rendben, mondhatom. Imamo puno vremena, naime, mislim da... Nincs túl sok időnk. Nagyon jó ez a jelentés, de szeretném felhívni a figyelmet egy részletre. Ugye itt vannak az Európai Uniós stratégiák, például a Duna térségére vagy a Balti térségre. Nos, én az Adriai Jontengeri térség jelentéstevője vagyok, és egy katasztrófa megelőzési központ felállítását kértük ebben a térségben. Ez ugye egy egységes térség, egy nagy tengermelléki terület. Nagyon Ugye a Görögország, Horvátország, Olaszország tartoznak ide, és vannak itt kritikus tenger melléki területek. Talán ezt is bele lehetne illeszteni ebbe a jelentésben, mert a magro, makroregionális stratégia a polgári védelmi elemet is magába kell, hogy foglalja. Ugyanezt meg lehet valósítani a balti térségben, az Alpok régiójában, Duna menti régióban, mert a határokon átnyúló együttműködés nagyon fontos a katasztrófákkal összefüggő helyzetekben. Fontos tehát ezt az elemet megemlíteni. Aztán egy második dolog, hogyha katasztrófa következik be, akkor valamennyien tudjuk, hogy több hónap is eltelhet, amíg az európai alapokból megérkeznek az első források. Egy rugalmas mechanizmusra van tehát szükség. Ha tragédia történik, például 1 milliárd eurós, 500 milliós nagyságrendű károk történnek, akkor nagyon fontos, hogy az Európai Unió azonnal szolidaritást tanúsítson. Tehát egy olyan mechanizmusra lenne szükség, amely valóban gyors reagálást tesz lehetővé, akár egy szimbolikus összeget küldvén azonnal, de ez az Európai Unióhoz való közelséget erősíteni. Talán ezeket az elemeket bele lehetne foglalni a jelentésbe. Köszönjük szépen. Ropi kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság javaslata ezen mechanizmus felülvizsgálatával kapcsolatban kettős reakciókat váltott ki. Ha az erdőtűzeket, áradásokat nézzük Európában, illetve hogy hogyan reagáltunk ezekre, akkor láthatjuk, hogy fájó tapasztalatokat szereztünk, reméljük ebből majd levonjuk a következtetéseket. Meg bebizonyosodott, hogy az Európai Unió nem rendelkezik megfelelő polgárvédelmi kapacitással. Az a baj, hogy kicsit késő eh, eszméltünk. Vannak azonban veszélyek is. Például a technogenikus katasztrófák veszélye. Tudjuk, hogy rengeteg atomerőmű van Európában. Ezek biztonsága komoly kérdéseket vet fel. Nem a terrorista fenyegetettség sem szűnt még meg. A polgárvédelmi mechanizmus felülvizsgálatára vonatkozó javaslat semmi olyasmit nem tartalmaz, ami lehetővé tenné, hogy ezeket a veszélyeket csökkentsük. A véleménytervezet szövege első látásra, első olvasatra nagyon jónak tűnik. A mi szakbizottságunk véleményezi ezt, ami nagyon fontos, mert a helyi és a, a, a, a helyi önkormányzati szinten érzik elsősorban ezeket a katasztrófákat. Négy elemet ragadnék ki. Az első a természeti katasztrófák nem ismernek határokat, ezt azt hiszem eléggé elkoptatott kifejezés, ezért tehát a vertikális kommunikációs csatornákat nem kell megvárni, azonnali reagálásra és fellépésre van, illetve lenne szükség. Szerintem fontosabb az, hogy együtt készítsünk a szomszédos országokkal olyan katasztrófa terveket, amelyek attól függetlenül működnek, hogy a szomszédos állam uniós tagállam vagy sem. Például az áradások esetén hogyan evakuáljuk a helyi lakosságot, erre vonatkozóan kell, hogy legyenek készenléti tervek. Az Európai Bizottság javaslatában vannak jó elemek, de ez önmagában édeskevés. Sokkal több intézkedésre lenne szükség, beleértve az evakuációs terveket is. Természetesen a szubszidiaritás terv figyelembevételével kell ezeket a kitelepítési terveket elkészíteni. Emellett az önkéntesek bevetését sem szabad elhanyagolni. Végül, de nem utolsó sorban azt is javaslom, hogy a felvilágosításra nagyobb hangsúlyt helyezzünk, az embereknek készen kell lenniük eh, fejben eh, az ilyen katasztrófa helyzetekre, hogy minél többen, hogyha egy ilyen természeti katasztrófa bekövetkezik, minél többen tudják, hogy mi a teendő, mit kell tenniük, eh, kit kell hívniuk, hogyan tudnak segíteni másokon, embertársaikon, és hogyan tudják megelőzni a még nagyobb kárt. Ez mindenképpen segíteni az ez irányú munkánkat. Köszönjük szépen, Róza D'Amato a következő hozzászólónk. Köszönöm, elnök úr a 2016-os, 17-es események, tragikus események megmutatták, amelyek több száz áldozatot szedtek, ugye áradások, földrengések, extrém időjárási események okán. Láthatjuk, hogy mennyire fontos, hogy az uniónak legyenek forrásai, amelyek lehetővé teszik, hogy hatékonyabban fellépünk ezen jelenségekkel szemben. Egyetértek a jelentéstevő álláspontjával, amikor is nagyobb szinergiát javasol az uniós védelmi, polgári védelmi mechanizmusok és a struktúrális alap között. A szolidaritási alappal is szinergiát lehet létrehozni, többször is elmondtam, hogy annak a jogszabályt felül kellene vizsgálni, akár a teljes pénzügyi boríték tekintetében, akár pedig a reagás gyorsaságát illetően, tehát eljárási szempontból. Ezen kívül az előzetes összefolyósítását illetően is, amely jelenleg 30 milliárd eurónál áll. Kedvezően fogadom azt a javaslatot, hogy növeljük a pénzügyi dotációt, 280 millióra 2018-20-as időszakban, hogy erősítsük a megelőző intézkedések hatékonyságát és a katasztrófa helyzetek kezelését. Más szakpolitikákkal is kapcsolatot kell létrehozni a megelőzés és a katasztrófára való reagálás tekintetében. Tehát meg kell erősíteni az uniós és tagállami katasztrófa reagálási kapacitásokat, és itt különösen szükség van arra, hogy egy különleges tartalékot hozzunk létre európai szinten a Rescue elnevezéssel. Fontos azt is kiemelni, hogy ezt a mechanizmust egyeztetve és összhangban a helyi és regionális önkormányzatokkal kell végrehajtani, hiszen ők ismerik a legjobban a helyi adottságokat, földrajzi adottságokat és a polgárok igényeit, különösen természeti katasztrófák esetén. Tehát őket közvetlenül be kellene vonni európai szintben, amint aktiválják az európai mechanizmust. Egyáltalán megjegyzés még, jó lenne, hogyha a következő kohéziós politika ö, keretében az úgynevezett ellenállási képesség a különböző természeti katasztrófákra azt megfelelően kezelik és beillesztik egyik stratégiai prioritásként a következő tervezési időszakba mert ugye a, kohéziós, a gazdasági, szociális és területi kohézió erősítése nagyon fontos olyan területeken, amelyeket már sújtottak katasztrófák, vagy nagyon veszélyes területek, mint szinte valamennyi tagállam. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. 11 órakor fogadjuk a biztos asszonyt, és Olbrecht jelentést is még meg kell vizsgálnunk. Arra kérek tehát mindenkit, hogy egy kicsit rövidebben fogalmazzon és most közvetlenül meg kell adnom a szót a DJ Eco bizot, részéről Zsuli Esztevaiétnek, hogy két-három percben szóljon maximum. Köszönöm. And thank you, colleagues. I will... Köszönöm szépen. Köszönöm, kollégák. Én is megpróbálok röviden fogalmazni. Köszönöm a jelentéstevőnek a jelentéstervezetet, és köszönöm, hogy támogatják ezt a javaslatot, amelyel az Európai, polgári, Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát megerősítjük és egyszerűsítjük. Üdvözöljük a jelentés tervezett fő csapásvonalát, csapásirányát, és a, azt, ami elhangzott a képviselők részéről ma, növelni kell a koherenciát az európai strukturális beruházási alapok között, és a katasztrófa védelmi intézkedések között ez valóban kulcsfontosságú mozzanat. Feljegyeztem a szolidaritási alapra vonatkozó megjegyzéseket is, erre az alapra ugye akkor van szükség, amikor nem sikerül megakadályozni egy katasztrófát. A helyi és regionális dimenzió, amelyet sokan kiemeltek, valóban nagyon fontos a hatékony katasztrófa megelőzés, katasztrófa kezelés, katasztrófa védelem szempontjából mindhárom pillér szempontjából. Óvatosságra intenék egyébként valaki a szubszidiaritás elvére utalt. A támogatás és koordinációra vonatkozó kompetenciánk érvényesül itt. Lehet, hogy néhány hozzászólás eltúloztam, azt a vetületét a dolognak, hogy vonjuk be a tagállamokat a kapacitásépítésbe, illetve kényszerítsük őket arra, itt óvatosságra intenék, mert ez az eszköz talán nem a legmegfelelőbb erre. Igen, helyi és regionális kapacitások, ezek valóban kulcsfontosságúak. Több képviselő említette az önkéntesség fontosságát. Több tagállam is átfogóan használja az önkéntesség elvét, illetve az önkénteskedést, mint eszközt. A polgári védelmi mechanizmus megerősítésében nagyon fontos, hogy közösen hasznosíthassák a különböző közösségek az eszközöket, mechanizmusokat, képzés, továbbképzés, határokon átnyúló képzés, tapasztalatcsere. Remélhetőleg ezek a lépések megerősítik az eddigi mechanizmusokat. Aztán itt van a javaslatban a Civil Protection Knowledge Network nevezetű hálózat. Rodriguez asszony említette azt hiszem a kutatóközpontok bevonását. Szeretnénk valóban a gyakorlatban is tevékenykedő szakértők legtágabb körét bevonni, de ide sorolhatjuk a kutatókat, tudósokat, akik például különböző szakterületekkel foglalkoznak. Tudom, hogy nincs idő, ezért nem fogok kitérni az összes kérdésre és felvetésre. Egy dologra térnék még vissza. Mit kívánunk tenni a mentésekkel kapcsolatosan. Nagyon sajnálom, de arra kényszerülök, hogy félbeszakítsam önt. Köszönöm ezeket az információkat, és a tett titkárságunk persze továbbra is kapcsolatban áll a DJ Echo-val, valamint a jelentéstevőnk is. A jelentéstevői a szó, ha még valamit szólni kíván. Köszönöm, elnök úr, mindenkinek köszönöm, ami elhangzott. Egyet értek a kiválósági központokkal. A kutatási központok helyett kiválósági központokat lehet beilleszteni a szövegbe. Egyetértek ez, és mindenkinek köszönetet mondok. Elnök, köszönöm. Most pedig akkor át is térünk a rendünk 11-es pontjára. Itt Olbricht kolléga jelentéséről van szó. A városok szerepe az unió intézmény keretében címmel a jelentéstevő kap szót. Elnök, köszönöm, angolul fogok szólni. This, uh, this, uh, uh, report is, this is opinion. Ez egy vélemény, amelyet az AFET szakbizottság jelentéséhez készítünk. Regi szakbizottságként a miénk a kizárólagos illetékesség az 54-es cikknek megfelelően. Az AFKO először is nem, európai szint, nem az Európai Unió szintjére összpontosított, hanem a helyi szintje, szintre, ezért javasolta a jelentéstevő azt, hogy folytassunk méreható vitát a városok szerepéről az e-, Unió intézményi keretében és döntéshozatalában. A regi véleménytervezet szerzőjeként néhány elemet emelnék ki először is. Szerettem volna bebizonyítani, hogy a városi területek és a városok, mint olyanok, sok számos konkrét program és kezdeményezés szempontjából fontosak, európai kulturális főváros, európai innovációs főváros, és így tovább sorolhatnám még. Az Európai Unió tehát a helyi szintet, helyi szinten is jelen van konkrét fellépések révén. A kérdés persze az, hogy mi mindennek a konzekvenciája. Láthatjuk, hogy a városi menetrend az Urban Agenda kapcsán egyre több a kezdeményezés, például itt vannak a partnerségek, de regis szakbizottságként úgy gondolom elsősorban el kell ismernünk annak fontosságát, hogy konkrét témákkal kapcsolatosan van egyfajta fellépés. Hangsúlyoznunk kell a városok fontosságát, de ezen túlmenően nagyon tüzetesen meg kell vizsgálni a partnerségek által létrehozott cselekvési terveket és ajánlásokat is. Amikor a Regi Szakbizottság jövőbeni szabályozáson gondolkodik, figyelembe kell venni a helyi szinten a partnerségekben aktívan résztvevők véleményét is. A holland soros elnökség ideje alatt jött létre a városi agenda, illetve menetrend, mint olyan, és ezt a jövőben a kohéziós politika és a regionális fejlesztés területén is hasznosítani kellene. Emellett a városok szerepét meg kell erősíteni a szakpolitikák végrehajtásában is. Tudjuk, hogy néhány politika közvetlenül kapcsolódik a városi környezethez, közlekedés, környezetvédelem, szociálpolitika, és így tovább. Természetesen nem akarom elvitatni a vidéki területek fontosságát, de a városok és nagyvárosok rendkívül fontos szereppel bírnak. Jó lenne, hogyha a tagállamok a régiók bizottságába küldött delegációk kapcsán is differenciálnának. Az adott tagállam kormánya dönt arról, hogy a régiók bizottságába küldött delegáció mekkora hányada származzon, városi területekből is mekkora a regionális szintről. Jó lenne, hogyha nem csak a régiók képviselőit küldenék a tagállamok, mint ahogy azt néhány ország esetében tapasztaltuk. A Cities a CMA és más programok kapcsán megemlíteném, mennyire fontos a bevonás a végrehajtásba és a munkacsoportok munkájába. Még egyszer felhívnám a figyelmet arra, mennyire fontos a városi szakpolitika összegzésképpen. Még egyszer elmondom, hogy az AFKO készít jelentést a témában, mi véleménytervezetet, illetve véleményt készítünk ehhez a jelentéshez, és szerintem meg kell ragadnunk a lehetőséget, hogy megerősítsük a városi és nagyvárosi területek szerepét a kohéziós politikában is 2020 után nem sokára kinevezzük a jelentéstevőket, megindul a munka ezen a területen, most kell az ebből a jelentésből származó érveket felhasználni a jövőbeni szak jogszabály kialakításakor. Köszönöm szépen, még hatan kértek szót. Még egyszer kérek mindenkit, hogy fogják rövidre, mert ha nem, akkor ezzel a kalapáccsal fogok kopácsolni. Maximum két percet kapnak, parancsoljon. Ja, ich will in der Tat nicht den Hammer Köszönöm, nem akarom, hogy lesújtson a kalapács, hát ez egy csodálatos jelentés, amit Olbricht kolléga kialakított, kevés való lehet ezen. Itt ez egy folytonosságot jelent, ugye a városi agendát illetően, ennek tartalmait illetően, és nagyon világos követeléseket is megfogalmaz ez az anyag a bizottság irányában. Nem csak megnevezni kell a városokat, hanem mindig gondolni is kell rájuk. Kevés módosítunk, vagy inkább kiegészítésünk van, amikkel majd élek egyik ezek közül a módosító, amit be fogok nyújtani, mert a agendában is szerepel, az Európai Bizottságnál egy központi szervet kellene létrehozni, amely valóban egyfajta vezető szerepet lett el, hogy a városi agendát és a városok ügyeit összhangba hozza, ez lenne a legfontosabb módosítom, és azt hiszem, hogy valójában semmi más hozzáfűzni valunk nem lehet, úgyhogy ennyi. Köszönöm. Elnök, nagyon köszönöm. Van Miltenburg kolléga az Alda részéről. Uh, uh, first also, uh, Mr. Albrecht, because it's a very well balanced... Köszönöm szépen, elnök úr. Albrecht úr uh, vélemény nagyon fontos, az AFKO azt mondja meg, hogy a városokban mit, hogyan csináljunk. Ez egy nagyon racionális vélemény, ami itt készül. A az unió szakpolitikák urbánus dimenziójának megerősítését kérjük. Annak is örülök, hogy hogy arra kérjük a bizottságot, hogy vegye figyelembe az ajánlás tervezeteket és a cselekvési tervet, amelyeket a partnerek javasolnak. Az Európai parlamentnek jelen, vissza jelzéseket kell az a kapcsolatban, hogy az elfogadott jogszabályok hogyan valósulnak meg a gyakorlatban. Egy kérdőjel az európai urbános politika létrehozásával kapcsolatban a szakpolitikák urbánus dimenziójának megerősítése 2020 utáni években is területi hatástanulmányok végzésével a politikákban sokkal integráltabb a megközelítés, nincs szükség egy külön európai urbánus politikára, hiszen a városi dimenzió megerősítése minden szakpolitikában ez a fontos, nem egy külön szakpolitikai ágazat létrehozásra lesz itt a célra vezető. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ropé úr következik. Köszönöm szépen. Szeretnék egyetérteni mindazokkal, akik köszöntet mondanak az előadónknak, Albrecht úrnak, de hát világos definícióval nem rendelkezünk az ügyben, hogy mit értünk azon, hogy város angolul city. A city az nagyvárost jelent angolul, egy millió fölötti városokat szoktunk ezen érteni, de nem minden tagállamban vannak ilyen óriási nagy városok. A rendelkezésre álló erőforrásokat kell a megfelelő jogi alapok mentén felhasználni. Ezek általában egyébként a nemzeti jogszabályokban keresendőek és találandóak. Az Európa Tanács önkormányzati kartájához csatlakozni az Unió részéről ö, szerintem jó ötlet, és ez nem is okozhat túlságosan nagy ö, problémát. Fontos az, hogy ezt a kartát Európa egészében egyformán ö, alkalmazzuk. Ö, Az önkormányzatok mennyire tudnak különböző forrásokkal gazdálkodni, ez is komoly kérdés. Köszönjük szépen, hogy ennyire tiszteletben tartotta a két percet. A GUE frakció hozzászólja a következő. Gracias, presidente. Buenos días. Efectivamente, muchas gracias al poner. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek a munkát. Valamennyien egyetértünk abban, hogy a városok szerepe egyre fontosabb nem csupán az Unióban, de világszinten is fontos tehát olyan szakpolitikákat meghatározni és alkalmazni, amelyek a városok szerepét szabályozzák és lehetővé teszik a fejlődésüket. Az EU-ban létezik a szubszidiaritási elv, ez az egyik alapvető elv az Európai Unió működésében, de vannak olyan országok, ahol, mint például az én országom, Ugye különféle hatás körök merülnek fel, és nehéz ezt az elvet megvalósítani. A parlament megvédi ezt az elvet, ugyanakkor az AFKO véleménye és a miénk is az Amsterdami paktumra épül, ami kedvező dolog. Ugyanakkor kevésbé demokratikusan szilárdították ezt meg miniszteri találkozókon, és olyan partnerségek keretei között, amiket ők választanak ki, amikről ők döntenek, az Európai Parlament pedig a demokratikusan megválasztott intézmény nem vett részt ezekben, és még azt sem tudja, hogy milyen partnerségek ezek valójában. Azt hiszem, hogy ezen eljárás során egyfajta agenda urbanus agenda kialakítására van szükség, és a megfelelő partnerségek létrehozására, és ezt a partner, a parlament, illetve a mi szakbizottságunk ellenőrzés alá kell vonni. Emlékeztetnék arra, hogy nemrégiben számos nemzetközi szerződést fogadtunk el, amelyek a városok szerepének meghatározására szolgálhatnak az uniós keretben. Itt van például a Habitat konferencia, vagy a klímaváltozással kapcsolatos egyezmények. Elnök, köszönöm. Az FDD nevében Róza Damától. Köszönöm, elnök úr. Amikor a városok szerepéről szólunk az unió intézményi keretében, akkor azt kell kiemelni, hogy a szerződések nem ismernek el hivatalos szerepet a városoknak. Az integráció folyamán nem vonták be a helyi önkormányzatokat, és nagyon sok olyan eset volt, amikor a városok úgy érezték, hogy az unió messze van tőlük, tőlük elszigetelten cselekszik. A régiók bizottsága persze megpróbálta azt elérni, hogy jobban érdeklődjünk a területek és városok iránt, de nagyobb döntéshozatal és részvételi hatáskört nekik nem tudott biztosítani, amely kötelező jellegű lenne. Pedig ez hasznos lenne, hogy csökkentsük a távolságot a polgárok és intézmények között, és azért is, hogy látható váljanak a kohéziós politikák. Most kimerítő lista felsorolása nélkül fontos a városok szerepe a klímaváltozás elleni küzdelemben, a fenntarthatóságban, a kultúrában, a digitalizációban vagy a szociális területen. Csak egy példa. Egy Eurocities jelentés szerint egyre több város bír nagyobb felelősséggel az Európai Szociális Alap forrásainak allokációját, illetve saját területén. Az egyik legnagyobb akadály az ESZA használatában az, hogy nagyon összetettek a szabályok és az eljárások. És nem találkoznak az igények, illetve a források. A városok alapvető szerepe a kohéziós politika végrehajtásában is megjelenik, az európai beruházási alapok forrásainak felhasználására is. Úgy gondolom, ezt mindenképpen hangsúlyoznunk kell. A városoknak jobban részt kell vállalniuk az EU-s szakpolitikák végrehajtásában, és hogyha ez megvalósul, akkor a városok szükségleteinek megfelelő döntéseket tudunk hozni. Köszönöm szépen. Megérkezett a biztos asszony és az elnökünk is. A bizottságnak még megadom zárásképpen a szót, de tényleg csak nagyon röviden. Aztán az előadónk, és ezzel zárjuk a vitát. Az Európai Bizottság very very nagyon-nagyon röviden. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Üdvözöljük az AFKO szakbizottság kezdeményezését és Olbricht úr véleményét a városi vetületről. A kohéziós politikának ez az egyik prioritása, mint ahogyan önök is tudják, és mint ahogyan már el is hangzott. A városoknak nagyon sok jellemzőjük van, amelyel jobban lehetne operálni a bizottsági célkitűzések végrehajtásában és a kohéziós politika végrehajtásában. 115 milliárdot szánunk a kohéziós alapokból a városokra, és első ízben van lehetőségük a városoknak a projektek kiválasztására. Az ERDF szabályozás hetes cikke szerint 15 milliárd eurót szánhatunk erre, és vannak más eszközök is, az Urban Development Network hálózat, ESPON, Urbis, és így tovább. Az Európai Bizottság emellett sokszor kifejezésre juttatja a szisztematikusabb párbeszéd szükségességét helyi és regionális önkormányzatok között, már a szakpolitikák kialakításának legelején. Az EU-s városi menetrend de 12 partnerség jön létre, ezt a többszintű irányítási modellt tesztelhetjük most ezzel. Ez lehetővé teszi a tagállamok, a bizottság, a parlament és a helyi önkormányzatok számára, hogy közösen vegyenek részt a jövőbeni szakpolitikák kialakításában. A régió, szak, régió főigazgatóság a, az a főigazgatóság, amely elsősorban érintett a városi menetrend kapcsán, a több, többszintű irányításban ez egyfajta kísérleti program. Köszönöm. Köszönjük a regionális igazgatóság képviselőjének, hogy ilyen rövidre fogta. Zárásképpen Jan Albrechtnek adom meg a szót, hogy röviden zárja le Tehát Köszönöm szépen, amely az elmondottakat tényleg villámgyorsan. Először is ez persze különböző dokumentumok folytatásának minősül. Alapvetően még mindig ugyanazzal a problémával van dolgunk, és hogy most, hogy már biztos asszony itt van, el kell mondanom, hogy az urbánus városi dimenziót valahogy koordinálni kell, Szerintünk a Digi Régióba kell ezt megtenni, mert különben ez, ha nem egy helyen, egy felelős kézben van, akkor ez szétaprózódik másodszorban. Remélem, hogy a cselekvési tervekről majd beszámolnak. Fontos, hogy ez ne tűnjön a semmibe, és a többszintű tapasztalatokat pedig újra felhasználhatjuk a jövőben. Egyetértek azzal, hogy az Európa Tanács önkormányzati kartájához csatlakozni nem rossz ötlet, az Európa Tanács tag országainak egy része ezt elfogadták, nem mindenki, nem mindent, vagy egyébként Franciaország volt az egyik utolsó, de azt is fontosnak tartom, hogy a komplementaritás legyen az Európa Tanács és az Európai Unió munkája között. Uh, I just don't agree. Nos, az urbánus politika kapcsán továbbra is tartom magam az eredeti álláspontomhoz. Szerintem ez nem lesz más, mint a kohéziós politika. A kohéziós politika jóval átfogóbb, nem csak regionális politikáról, hanem a vidékfejlesztésről is szó van. Még akkor is, hogyha szigorúan véve ez nem szerepel benne. Az urbánus kérdésekre új módszerekre van szükség, nem regionális módszerekre. Beszéltünk már erről egy Vesztál jelentésben is, vagy lehet, hogy az urbánus politika külön megjelenés egy kicsit messzire megy, de ha nem a regionális politika kis testvére marad mindig a várospolitika, urbánus kérdések. A, a, az nagyvárosi kérdésekre szerintem külön eszközzel kell reagálnunk. A kohéziós politikán belül olyan konkrét módszereket kell találnunk, amely valóban az urbanus nagyvárosi kérdéseket meg tudja célozni. Köszönöm, Jan Olbrist, ezeket a, az információkat, lezárjuk ezt a vitát, és örömmel üdvözöljük itt körünkben Krecu biztost és átadom az elnöki tisztet a szakbizottság elnökének. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, Omárgyi úr. Legutóbb decemberben jártam itt, az Európai Parlamentben. Azóta a kohéziós politika jövőjéről szóló vita lendületet kapott. Mivel itt voltam, ideértem a városi menetrendről szóló vita végére, biztosítani szeretném önöket arról, hogy a következő tervezési időszakban mindenképpen erős városi menetrendet szeretnénk. Azt hiszem, a mandátumunk során a városi menetrend kialakítás az egyik legnagyobb siker, a, holland soros elnökséggel együtt értük ezt el, és ahogyan az előző felszólaló mondta, folytatni fogjuk a párbeszédet a városokkal, ahogyan Obricht úr elmondta, és nyilván a DG régióban egy régió személyében kialakítottunk egy egyablakos ügyintézési pontot. Sok főigazgatóság foglalkozik városokkal, de úgy döntöttünk, hogy a régió főigazgatóság lesz az a főigazgatóság, amely kiemelten foglalkozik a városi menetrenddel. És persze azt is meg kívánjuk vizsgálni, hogy a regionális politikát, mint olyat hogyan tudjuk összekapcsolni a városi menetrenddel. A témánk ma a több éves pénzügyi keret. Az EU költségvetése most egészen másként alakul a korábbiakhoz képest. Tudom, hogy a több éves pénzügyi keretről szóló vita mindig nagyon nagy érzelmeket kolbácsol fel, de most aztán végképp nem a megszokott mederben zajlanak a dolgok. Tudjuk, hogy a Brexit miatt sajnos az Európai Unió elveszít egy tagállamot, ez sajnálatos, de egyben tény is. Nagyon nehéz számunkra elfogadni ezt a tényt persze, de mégis szembe kell néznünk a valósággal, és ez azt is jelenti, hogy egy nagy befizető tagállam is elvész a számunkra, ami azt jelenti, hogy nem folytathatjuk a költségvetési gyakorlatot úgy, ahogyan eddig tettük. Minden tagállam persze próbálja a lehető legjobb helyzetet biztosítani a maga számára a közösségi költségvetésben. Az elmúlt időszakban sokat utaztam egyébként a nettó befizető országokban, mert szerintem mindenki számára előnyös, ha megőrizzük a kohéziós politikát. Ez mind a nettó befizetők, mind a nettó kedvezményezettek érdeke is. Egyébként megemlíteném azt is, hogy nem igazán tartom szerencsésnek ezt a különbségtételt nettó befizetők és nettó kedvezményezettek között, mert nem ilyen egyszerű ez a dolog, nem elég számszerűsíteni ezt, mert az értékekről is szól Európa, nem csak a számokról. A nettó befizetők is előnyét látják az európai integrációnak, a bővítéseknek, és figyelembe kell vennünk az EU-s beruházások közvetett és közvetlen előnyeit is minden EU-s tagállamban. A Euronews-on hallottam a múlt héten Costa miniszterelnök urat, aki azt mondta, hogy Portugália EU-s csatlakozása óta több mint ezerszeresére növekedett a Hollandiából érkező import, Úgy gondolom, hogy minden tagállam számára érdek, hogy felmutassuk az EU-s tagság összes előnyét, mind ami a kereskedelmi előnyöket illeti, a vállalkozások előnyeit, nem elég egyszerűen csak elvégezni a számításokat. Mert vannak, van a tagságnak közvetlen hozadéka, közvetett hozadéka is. Nagyon fontos, szembenézünk a versenyképesség, az innováció, a társadalmi inklúzió és hasonló egyéb kihívásokkal. Itt van a migráció, a védelem, a biztonság, a határvédelem. Hogyha ezeket a feladatokat el akarjuk látni, akkor látni kell, hogy kisebb költségvetéssel mindez nem fog működni. Az Európai Bizottság februárban közzétett egy közleményt egy korszerűbb többéves pénzügyi keretről, amelyben különböző forgatókönyveket olvashatunk a jövőre nézést, és mint ahogyan önök is tudják, én az összes régióra kiterjedő forgatókönyvet támogatom, hogyha bármiféle csökkentés következne be, az a hátrányos régiókat érinteni elsősorban, a kohéziós politika máskülönben eltűnhet a térképünkről, teljesen megszűnhet több tagállamban. Az első forgatókönyvet tehát teljes mértékben támogatom, ez minden régióra kiterjed, de ehhez egy stabil költségvetésre van szükség. A második forgatókönyv esetében Franciaország például csak a legkülső régiókra tud pénzt fordítani, a harmadik forgatókönyvben pedig Franciaország semmilyen támogatásban nem részesül, ami szerintem nem lenne fair, nem lenne igazságos. Remélem, hogy számíthatok az önök támogatására abban, hogy ez ne történhessen meg, ez utóbbi, ne kerülhessen sor arra, hogy tagállamok egyáltalán ne férjenek hozzá a szolidaritási alapokhoz. Kéz a kézben kell dolgoznunk, válvetve kell dolgoznunk az, az elkövetkezendő másfél hónapban, aminek utána a költségvetés tervezetet bemutatják az Európai Parlamentben. hálával tartozom az Európai Parlament 2020 utáni MFF-re vonatkozó eh, állásfoglalásáért, mert nagyon világosan fogalmaz mindabban, amiről én is beszéltem az, az elmúlt hónapokban. Nevezetesen, hogy a kohéziós politika kell, hogy maradjon a főberuházási politika Európában, minden régióra ki kell, hogy terjedjen, mind a három kohéziós alap, a regionális fejlesztési alap, a szociális alap és a kohéziós alap eh, szorosan össze kell, hogy függjön ezután is. És remélem, hogy sikerül megfelelő határozottsággal fellépnünk a többi kihívást illetően és a kohéziós politika segítségével. Üdvözlöm, hogy több tagállam hajlandó lenne többet befizetni az európai költségvetésben és hogy 1% fölé kívánják emelni a GNI plafont. Több tagállam is nagyon világosan jelezte, hogy hajlandó többet befizetni az EU-s költségvetésbe, és úgy gondolom ez egy nagyon fontos jelzés. Ehhez persze bátorságra és meggyőződésre van szükség, és eltökéltségre, de a gazdasági növekedés fellendülésével több mozgásterünk is van arra nézvést, hogy beruházzunk a jövőnkbe. Úgy gondolom, határozottan ki kell állnunk a véleményünk mellett. Aztán konkrétan szólnék most néhány szót a végrehajtásról is. Mindannyian szeretnénk a, ezt a szakpolitikát rugalmasabbá tenni, és mindannyian tudjuk, hogy rengeteg még a teendő, ami a hatékonyság és rugalmasság növelését illeti, hiszen csak így tudunk szembenézni a kihívásokkal, amelyeket már említettem. Figyelembe kell venni a szélesebb makrogazdasági kontextust, és fontos az administratív kapacitások bővítése is. Örömmel láttam a parlament állásfoglalásában, hogy támogatják a jelenlegi időszakban bevet, bevezetett kohéziós politikai reformra vonatkozó intézkedéseket, ez ide tartoznak az ex ante feltételek is, ezekkel sikerült a szereplőket mobilizálni és növelni a hatékonyságot. Ezt a megközelítést szeretnénk megtartani a jövőben is, miközben biztosítani kívánjuk, hogy az irányító hatóságok számára ez ne jelentsen többletterhet. Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a kohéziós politika nem elszigetelten működik, a gazdaságirányítás továbbra is nagyon nagy jelentőséggel bír. A kohéziós politika és a strukturális reformok közötti kapcsolatot meg kell erősíteni, és pozitív ösztönzőkre kell alapozni. Mielőtt lezárnám mondandómat, befejezném, kedves hölgyeim és uraim, Szeretnék röviden szót ejteni arról is, hogy az elkövetkezendő hónapokban, amikor a jövőbeni költségvetéstől tárgyalunk, mindenképpen hangsúlyoznunk kell majd a kohéziós politika sikereit. A kommunikáció ebben az összefüggésben tehát nagyon fontos. Önök európai parlamenti képviselőként mindig arra ösztökélték az Európai Bizottságot, hogy legyen bátrabb, és dolgozzon a tagállamokkal együtt azon, hogy ez a, ez ennek a szakpolitikának az arculata még pozitívabb legyen. Marian Tyson kolléganőmmel együtt eh, egy kommunikációs politikán dolgoztunk, és az elemzéseink azt mutatják, hogy sikerült már most előrelépést elérni. Bár azt gondolom, hogy a tagállamok azért még tehetnének többet a kommunikációban. Sok minden valósul meg európai források segítségével, anélkül, hogy elhangzana, hogy ezek európai segítséggel valósulnak meg. A statisztikák azt mutatják, hogy a népesség 70%-a egy adott iskolába vagy kórházba lépve nem tudja, hogy az európai szolidaritásnak köszönhetően épült fel az adott kórház vagy iskola. Mert az önkormányzatok, polgármesterek, regionális vezetők szeretik úgy beállítani a dolgot, mintha ők érték volna el ezeket a sikereket, és nem említik meg, hogy Brüsszelből érkezett a támogatás. Ennek a játszmának véget kellene vetnünk, világosá téve, hogy ki tesz mit pontosan. Az Európai Bizottság egy teljes jelentést, teljes körű jelentést készít a végrehajtási rende, ö, eredményekről, és ezt április 12-én mutatjuk be az általános ügyek tanácsa alkalmával. A kommunikációt jav, javítani kell az európai régiókban. Elindítottunk egy kampányt ezzel kapcsolatosan, amely megpróbáljuk elérni a fiatalokat, és próbáljuk felhívni a figyelmet a körükben arra, hogy Európa mit tesz annak érdekében, hogy az európaiak mindennapjain javítson. A jövő héten a lehetőséget biztosítunk négy különböző útvonal megismerésére, és egy polgári párbeszédet is elindítottunk Európában, valamint folytatjuk az egyéb kezdeményezéseinket is. A polgári a polgárok közötti párbeszédre vonatkozó kezdeményezésünk során ellátogatok a tagállamokba, és ott tájékoztatom a nagy érdeműt a kohéziós politika eredményeiről. Aztán itt lesz a Városok és Régiók Európai Hete, aztán Van Nistelrooy úr is részt vett az egyik kezdeményezésünkben az elmúlt három év során. Mindezen kampányok, rendezvények hozzájárulnak ahhoz, hogy megünnepeljük a kohéziós politika 30. évfordulóját. Emellett lesz egy európai parlamenti kiállítás is Strasbourgban, ahol 30 projektet mutatnak be, az Európai Unió egész területéről. Köszönöm a Regi Szakbizottságnak, hogy ezt lehetővé tette, hiszen önök a rendezői. Köszönöm szépen ezúton is az elnökasszonynak, a titkárságnak, Fannisztároly úrnak, Konstance Krélnek és mindenkinek. Még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy a következő több éves pénzügyi keret menetrendje nagyon szoros, Mindannyian tudjuk, hogy május másodikán az Európai Bizottság egy új költségvetést mutat be. Május 29-én következik az ágazati szabályozás, aztán a költségvetés új jogalkotási keretét mielőbb el kellene fogadni még 2019-ben lehetőleg, azért, hogy 2021. január 1 elindulhassanak az első programok. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, és a tárgyalások általában két évig tartanak, de szerintem mindenképpen le kellene vonnunk a múlt tanulságait. Becsléseink szerint 100 ezer projekt, vagy esetleg még több projekt is veszélybe kerülhet, hogyha nem kezdődik el az új programozási időszak végrehajtása 2021-ben. Tudjuk, hogy legutóbb 2014-ben fogadtuk el az új szabályozást, és 2015 azzal telt, hogy létrejöjjenek a partnerségi megállapodások a tagállamokkal. 2016-ban az Exente feltételrendszerrel foglalkoztunk, és így a végrehajtás első tényleges éve 2017 volt. Remélem időben lezárjuk a tárgyalásokat. Reményeim szerint a román soros elnökség Szibiói csúcs csa alkalmával sikerül ezt elérnünk. Ehhez persze a tagállamoknak el kell köteleződniük a szoros menetrend mellett, ez azt jelenti, hogy a parlamentnek és a tanácsnak is el kell köteleződnie. Remélem, hogy számíthatok a parlamentre, és külön a regi szakbizottságra, hogy ezt az ambiciózus menetrendet tartani tudjuk. Köszönöm, köszönöm még egyszer a figyelmet, és annyira örülök, hogy itt lehetek. Ebben a nagyon fontos pillanatban köszönöm. Köszönjük szépen, biztos asszony. Thank you for coming today and uh, your readiness to discuss uh, azt hiszem, hogy valóban fontos, a kohéziós politika jövőjéről itthon is beszélhetünk erről. Tájékoztatom, hogy meg nagyon fontos szavazást is tartottunk ma, most fogadtuk el. A hetedik kohéziós jelentéshez készítettünk egy véleményt. Nagyon fontos munka ez, és fontos volt a mai szavazásunk is. Ebben az irányban folytatjuk a munkánkat az elkövetkezendő hetekben, hónapokban is. Természetesen szívesen segítjük az önök munkáját jövőben is, és aktívan részt veszünk a jogalkotási javaslatok előkészítésében a következő tervezési időszakban. A mi szakbizottságunk mindig az ön rendelkezésre áll. Uh, well, Uh, Nos, szokás szerint a kollégáknak adom át a szót, a koordinátorokkal kezdjük. Uh, in our disposal. So I will ask you to be uh, brief. Kérem, hogy fogják rövide. Én azt hiszem, hogy maximum három percet adnék mindenkinek. Mr. Van Nistelrooy, the floor is yours. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Köszönöm, hogy újra itt van közöttünk. Nagy öröm ez számunkra, mindannyiunk számára. A mi szakbizottságunkban a hangulat a hetedik kohéziós jelentés után nagyon pozitív. Ha megnézzük, hogy a kohéziós politika mit ért el, igazából ez csodával határos a kommunizmus bukását, a falomlását követően lehetővé tette, hogy egy közös Európát építsünk. Ez driven economy with all the other priorities in, in, in such 28-27 különböző országot így összefogni, tényleg ez egy elképesztően nagy siker. De a valóság néha felülmúlja az álmokat is. Az externáliákról kezdtünk beszélni, a spillover hatásokról, a win-win, azaz mindenki nyer hatásról. A hetedik kohéziós jelentésben is felmerül, hogy a belső piacot hogyan tudjuk felgyorsítani, hogyan tudjuk a fenntartható, környezetbarát, körforgásos gazdaságot megteremteni Európában, és minden betett, közösbe betett euróra kettőt kapnak vissza az osztrákok, németek is, tehát még ha nettó befizetők is, szigorúan véve, mégis ennél azért összetettebb a kép. A kollégáknak megmutatandó tartunk egy konferenciát az externáliákról, talán a következő időszakban a tanácsi döntéseket megelőzően ezt határozottabban el kellene mondani. A következő kérdésem, hogyan tudjuk ezeket lesz egy CPR, tehát közös rendelkezésekről szóló rendelet. Az igazi kérdésem az, az hogy mivel fog érkezni, mi lesz a csomagjában, ha legközelebb a parlamentbe jön. Szeretnénk mi is felkészülni ugyanis a különböző jogi javaslatokra. Például ezerszer elmondtuk már területi együttműködés témájában, ezt meg kell erősíteni. Vannak eszközeink, például a Smart Specialization, a partnerségi e, szerződésekben, az ex-ante van, ez nagy segítségünkre volt, de még nagyobb nyomásra van szükség az európai együttműködés, az európai hozzáadott érték kézzelfoghatósága érdekében. Egy másik projekttel, az európai költségvetésben lévő programokkal szorosabb együttműködésre van szükség. Itt van a Horizont 2020, vagy a kutatási fejlesztési hálózat. Ebbe az irányba kell elmozdulnunk. A nettó befizető országok ezt fontos, hogy értsék, hiszen ez a kohéziós politika egészét érinti. Az utolsó megjegyzésem a láthatóság, hogy az embereknek tisztában kell lenniük azzal, hogy van kohéziós politika, is, mit ér el májusban. A kohéziós politika 30 éve címmel tartunk itt egy kiállítást, A múlt héten Észak-Írországban jártunk egy ködöttséggel. A híres Londonderry hídat mindenki ismeri. Én átmentem a hídon, és elmondhatom, hogy az a tábla, amely elmondja az egész történetet, az teljesen tönkrement. Tehát ha egyszer lezárul egy projekt, akkor a kommunikációval senki nem foglalkozik. Johannes Hahn eh, mutatta ezt be két héttel ezelőtt a kohézió 30 éve kapcsán, és amikor oda megyünk, akkor senkinek sincs bátorsága ahhoz, hogy ezt a láthatóságot eh, megőrizze, hogy, hogy elmondjuk, elmondhassuk, hogy az Európai Uniónak és a kohéziós politikának eh, van Eh, ehhez közel. Az emberek ezrei mennek át a, a hídon minden nap. Semmit nem lehetett elolvasni már a táblán. Mi? Az omnibus eh, egy ritka kivétel, tehát ez a gyűjtőrendelet, de a selling and telling, nem elég jónak lenni, azt el is kell tudni adni az embereknek, el is kell hitetni az emberekkel, hogy fontos, amit teszünk. Azért kopogtattam, fenyegettem ezzel a kalapáccsal, mert szorít minket az idő. Krélasszony. Deutlich kürzer zu sein, weil Lambert... Ja. Hát próbálok jelentősen rövidebb lenni, mert Lambert már nagyon sok fontos dolgot elmondott, amit nem, nem kell meg is. Krecu asszony azt mondotta, hogy egyes országok készek többet befizetni az európai költségvetésbe, azonban valamennyien pontosan tudjuk, hogy egyes országok nagyon hangosan kentik, hogy nem készek többet befizetni, sőt, lehetőség szerint kevesebbet adnának be. A kérdésem erre irányul. Ugye valamennyien ismerjük ezeket az országokat. Hollandia az egyik sajnos, aztán Dánia, Svédország és Ausztria, mely ráadásul a következő elnökséget is adja. Nos, ön utazásai során felkereste ezeket az országokat, és ott megpróbálta tisztázni, hogy milyen hozzáadott érték származik ezen országok számára az európai kohéziós politikából. Ugye, amit ma elfogadtunk, ez a jelentés, ez elég fontos volt, mert ott világosan szerepel, hogy itt nem egy légüres térben működik a kohéziós politika. Ez egy nagyon is konkrét szakpolitika, amely beruház, és az Európai Unió összes szakpolitikáját támogatja, ugye a kutatás nem a Horizont 2020 keretein zajlik csupán, hanem a strukturális politika keretében még több pénzzel, klímapolitika, környezetvédelmi politika, mindezeket a kohéziós politikából finanszírozzák, csak hogy néhányat említsek. és azok a tagállamok, amelyek nem készek több hozzájárulást fizetni, azok ezen szakpolitikákat is kockáztatják ezáltal, és érdekelne, hogy mit tud ezzel kapcsolatban elmondani. Szerintem nagyon jó lenne, hogyha az omnibus eljárás nem sokára valóságá válna. Gressle asszony meghívott ma egy találkozóra, fogalmam nincs, hogy mit fogunk ott hallani, de ugye tudja, hogy milyen ellenes tapasztalatot sok során, ugye itt a hatályba lépő költségvetési rendelettel vannak problémák, és ugye mi itt nagyon sokat fáradoztunk a tárgyalások során, hogy ez nem menjen a kohéziós politika kárára, mert hogyha ez az eljárás nem járul re időben, az végül is minket károsít, talán nem többet tud erről. Köszönöm. Tomasics asszony. Thank you, Madam President. Uh, Madam Commissioner, with the upcoming Brexit... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. A közelgő Brexit és az összes többi kihívás a kohéziós politikával kapcsolatosan, valamint a hozzáadott érték fontossága olyasmi, amit gyakran emlegetünk, ezért is nagyon fontos az elkövetkezendő szabályozásban megteremteni a megfelelő feltételeket. Kérem tájékoztasson bennünket arról, hogy az Európai Bizottság hogyan kívánja elősegíteni a multifunding jobb alkalmazását, ami természetesen hozzáadott értéket teremt a régiók és a tagállamok számára. Köszönöm. Mr. Van Miltenburg. Köszönjük szépen, Van Miltenburg úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok röviden fogalmazni, de nem olyan röviden, mint az LKR, mert persze egyetértek a biztos asszonyal abban, hogy a következő MFF a többiektől eltérő lesz, és úgy láttam, hogy ön a Twitteren megosztott egy euroaktív cikket, mi szerint Ötinger kolléga költségvetési munkájára alapozzuk majd az MFF-et. Persze lesznek megszorítások, ebben sem, senki sem kételkedik, de remélhetőleg ezek nem lesznek magas szintűek. Aztán azt is tudjuk, hogy kevesebbet, kevesebb pénzzel kell több feladatot ellátnunk, fontosak a, a prioritások, a tematikus kiemelt eh, témák és eh, a szinergiák. Az ERDF és a kohéziós alapok számára egy egységes szabályozás készül, ezt hallhattuk. Mi a helyzet ezzel kapcsolatosan? Van Nisztelrooy úr is a jogi keret dizájnjára, architektúrájára kérdezett rá. A második kérdésem arra vonatkozik, hogy a jövőben lesz-e erős kapcsolat a kohéziós alapok és a CEF között, az Európai Összekapcsolódási Eszköz között. Remélem, hogy a CEF 2.0 valóban megszületik, mert ez igazi hozzáadott értéket teremt. Aztán, ami a szinergiákat illeti, hogyan dolgoznak együtt most más DG-kkel annak érdekében, hogy a szinergiákat kialakítsák a 9. kutatási keretprogram és az Európai struktúrás Beruházási Alap között. Jó lenne tudni, hogy önök mit tesznek annak érdekében, hogy korszerűsítsék a költségvetést és nagyobb hozzáadott értéket biztosítsanak, például a szinergiák kiaknázásával. Aztán a tematikus célkitűzésekre is rákérdeznék, ha jól értem, akkor csökkenteni kívánják ezek számát. Mi az indoka ennek? Azért kívánják ezt megtenni, hogy jobban összpontosítsunk bizonyos témákra. És az utolsó kérdésem, mi a helyzet, és jóval több információt szeretnék kapni, mint a múlt héten kaptunk Strasbourgban Öttinger biztostól, mi a helyzet tehát a jogállami kondicionalitással kapcsolatosan, amelyet állítólag összekívánna kapcsolni az MFF-fel? Jó lenne, hogyha erről részletesebben tudna tájékoztatni bennünket, mert szerintem ez is egy nagyon fontos téma a jövőbeni eszmecserénkre nézve. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Omázsi úr. Madame la Présidente, merci. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos asszony, hogy újra itt van körünkben. Több dolgot is szeretnék elmondani. Az első, a kohézió több, mint egy politika, ez egy elv, ez egy alap, amely az európai projekt középpontjában, szívében áll. És minél inkább megszilárdítjuk a kohéziót, annál inkább biztosítjuk az Európai Unió jövőjét. De minél inkább meggyengítjük a kohéziós politikát, annál inkább fennáll a kockázata annak, hogy meggyengítjük az Európai Uniót. A második dolog az Európai Parlament politikai álláspontja ismert. Ez egy egységes álláspont, szinte az összes politikai frakció véleménye, és szinte a bizottság egészének véleménye, különféle véleményekben a Westfel jelentésben az Olbricht Tome, vagy a Zsulu jelentésben fejeződött ez ki. Tehát van egy egységesség itt az Európai Parlamenten belül, hogy egy olyan kohéziós politikát óhajtunk, amely továbbra is ambiciózus. A kérdés, amit szeretnék felvetni, az az, hogy vajon létezik -e ez az egységesség az Európai Bizottságon belül is. Amit megállapítok, az az, hogy ez az egység nem, nyilvánvalóan nem létezik az Európai Bizottságon belül, és ez az a probléma, amivel küzdünk. A harmadik dolog. Hogy többet kell tennünk kevesebbel, de megállapítom, hogy ugye azt kérjük tőlünk, hogy edő, tegyünk többet, hogy megfeleljünk a migráció kihívására, a biztonság kihívására, vagy a határellenőrzés kihívására, az új kihívásra a védelmi politikát illetően. De milyen hatáskörök vannak itt, jogszabályokból folyó hatáskörök? Ezek a szerződésből folyó hatáskörünk részben, de egy olyan furcsa helyzetben vagyunk, hogy a hagyományos politikákat, a kapott és a kohéziós politikát feláldozzuk, amelyek ugyan a szerződésben szereplő kötelezettségek, hogy megfeleljünk az új kihívásoknak, amelyek nem jelentenek szerződésből folyó kötelezettséget. Aztán a következő megjegyzésem. A kohéziós politika hogyan, hogyan valósul meg a különböző tagállamokban? A Németország Egyesülésekor emlékszik, emlékszünk, hogy a kohéziós politika mit tett, Németország is élvezte ennek az előnyét, sőt, még most is élvezi. A keleti tagállamok, amikor le, a, leomlott a vasfüggöny, akkor a kohéziós politika nagyon masszív segítséget nyújtott, jelentős támogatásokat nyújtott, és a déli tagállamok esetében is elmondható ugyanez, mindazon nehézségek ellenére, melyekkel szembe kell és kellett nézniük. Portugália, Spanyolország és Görögország az elmúlt évtizedekben óriásit fejlődött a kohéziós politikának köszönhetően. a tengeren túli régiók is, ha az ultraperiférikus régiók esetében Franciaország sem tudott volna a közös politika nélkül segíteni. Annyit, mint amennyit tett. Vannak olyan forgatókönyvek, amelyek katasztrofálisak lennének. Nem csak a Franciaország, hanem az ultraperifériás régiók számára is. Mindezeket az elemeket figyelembe kell venni, ezekkel foglalkozni kell. Főként a francia elnök számára lenne ez fontos, akinek úgy érzem, hogy kulcsfontosságú szerepe lehet, az áprilisi plenárison fog részt venni, reméljük, reméljük, hogy ott majd újakat tudunk meg tőle nagyon fontos, hogy minden szinten nagyon aktívan lépjünk fel annak érdekében, hogy ez a legrosszabb ne következhessen be, de attól tartok, hogy a legrosszabb még előttünk áll. Minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a tendenciát megfojtsuk. Ezt Köszönjük szépen, Ropé úr következik a frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm, Kretu biztos Először is szeretném megkérdezni öntől, hogy milyen új jelzőszámok, milyen új benchmarkok segítségével tudjuk majd megítélni, odaítélni a támogatásokat, csak a GDP lesz döntő, vagy esetleg más is kívánnak majd alkalmazni. Arról is beszélt, hogy a különböző tagállamok más és más mértékben ö, járulnak hozzá az uniós költségvetéshez, Nos, ezzel nem értek e egyet, mert arányaiban mindenki ugyanannyit fizet be. Lehet, hogy egy tagállamnak egy milliárd sok, másnak viszont nem. Az a véleményem, hogy a net befizetőknek a kohézió ügyében van mit követelniük. Én úgy érzem, hogy a kohéziónak nem csak a tagállamok között, hanem a tagállamokon belül is működnie kellene, ezért a nettó befizetőknek igenis szerintem joguk van többet kérni vagy követelni. a kohéziós politika terén az önkormányzatok a legfontosabb, legfőbb szereplők, nagyon sokat elérhetnek, de a mai helyzet az, hogy ahhoz, hogy az önkormányzatok erősek legyenek, ehhez nagyon komoly szabályozási keretre van szükség, és sajnos nem minden tagállam rendelkezik olyan nemzeti jogszabályokkal, amelyek a önkormányzat barátok lennének. Az önkormányzatok érdekeit az önkormányzati karta védi, amelyet az Európa Tanács fogadott el, amelyet azonban az Európai Unió ez idáig nem ratifikált. Ennek a ratifikáció ez nagyon sokat segíthetne az önkormányzatok munkájában az Európai Unión belül, teljesen új szintre emelhetnénk ez, ez irányú munkánkat, és eh, megelőzhetnénk azt, hogy az önkormányzati munka túlzott politikai tartalommal töltődjön meg. A harmadik megjegyzésem pedig azzal kapcsolatos, hogy milyen óriási különbségek vannak az Európai Unión belül. Tudjuk, hogy például az agrárium terén óriásiak a különbségek és tudjuk, hogy alacsonyabb támogatásokban részesültek egyes tagállamok gazdája. A másik probléma az, hogy egyes termékek az új tagállamokban bizony nem ugyanolyan színvonalúak. Tehát az élelmiszerek, illetve egyes vegyi termékek nem ugyanolyan minőségek, pedig egyenlő szabályokra van szükség. Demátó asszony kötköző hozzászólunk. Köszönöm. Biztos azt valószínűleg most van itt utoljára jelen. Itt mielőtt bemutatnák a több éves pénzügyi keretet és az ágazati szabályozásokat. Nagyon becsüljük a kötelezettségvállalását a köhézés politika érdekében Ugyanakkor aggódunk ezen összetett forgatókönyv letten. Olaszországban 2018. januárban ugye megkaptuk ezt a február 14-i közleményt, ami a jövőbeli szenáriókat vázolja fel. Ugye a 360 milliárd a következő több éves pénzügyi keretben, aztán a fejlettebb régiók finanszírozása megszűnik, 95 milliárdra csökkentik a kiadást, és megőrzik a finanszírozást a kevésbé fejlett országok kapcsán egy 124 milliárdos csökkentéssel. A bizottság egész egyszerűen csak azt ismételte, hogy szükséges a kohéziós politika az európai kontinens számára. Aztán a költségvetésen kívül még nem világos számomra, makrokondicionalitás és a strukturális reformok kérdése. 2017. júniusában a parlament a gazdasági makrokondicionalitás ellen foglalt állást a 2020 utáni kohézió sorsáról szóló anyagban és teljesítmény mutatókat, illetve elég szkeptikusak vagyunk sok kollégámmal együtt tud-e pontosabb iránymutatásokkal szolgálni a költségvetés kapcsán struktúrás reformok vonatkozásában, a gazdasági kormányzás kapcsán a 20-20 utáni időszakban. Aztán itt van a szegénység elleni küzdelem kérdése. Ön szerint segítenie kell a tagállamokat, különösen Görögországot és Olaszországot, hogy garantált minimál jövedelmet hozzanak létre, és garantálni ennek a bevezetését, azon alkalmazását azon országokban, ahol ez már létezik, az Európai Szociális Alap felhasználásával. Ugyanakkor érdekelne a kísérleti projekt az ipari átmenet kapcsán az Európai Bizottság tollából. Március óta ez már tíz régiót érint. A Digi Régió közleményében a bizottsági szolgálat, a külső szakértők, OECD szakértők dolgoznak ezen intézkedéseken, hogy felkészítsék az adott tagállamokat az átmenet támogatására, a szénmentes gazdaság megvalósítására és a többi. Hogyan halad előre ez a projekt? Ki lehet -e bővíteni a részvételt más régiókra is, város, iparosodott városokra, ahol nagy a szennyezés? Hol lehet még további hasonló fellépéseket megvalósítani? különösen az elavult iparral rendelkező környezet szennyező iparral rendelkező régiókra gondolok itt. Köszönöm. Köszönöm szépen, legalább nyolcan kértek szót. Ah. I, I, am uh, I'm going to give a very limited, yeah, one minute per, per person, so we'll give you uh, jó, nagyon szorít minket az idő, eh, úgyhogy majd egy percet adok mindenkinek. Von óra következő hozzászólunk, egy perce van. Köszönjük biztos asszony, hogy ellátogatott közénk. Lambert említette az Észak-Írországi tényfeltáró küldetésünket, és én vagyok az előadója annak a jelentésnek, amely azzal foglalkozik majd, hogy Észak-Írországban milyen hatást értünk el a különböző uniós projektekkel. Az Interreg például az észak és dél közötti határ nyitottságát próbálja megtartani. Azt hiszem, hogy a két közösség, a két lakosság, főként a fiatalok évtizedek konfliktusai után egymáshoz körül, közelebb kerülhetnek így az Interregnek és a PISZ programnak szerintem 2020 után is mindenképpen folytatódnia kell. Optimista vagyok ez ügyben, valahogy ezt támogatnunk kell az Interreget is, hiszen ez a kettő elengedhetetlen a béke és a jólét szempontjából Észak-Írországban. Köszönjük! Mercedes Bresso. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a biztosnak, hogy jelen van itt körünkben. hogy az elnök is emlékeztetett arra, hogy elfogadtunk itt egy jelentést hatalmas többséggel. Ugye itt a cél az, hogy a parlament erőtesen támogassa ezeket a pozíciókat az összes régió vonatkozásában a kohéziós politika keretei között. Hogyha az összes régiót bent akarjuk tartani, akkor itt 5-6-7%-ról lehet maximum lemondani. És lehetőség szerint plusz 6-7 plusz 5-6 százalékos társfinanszírozás növekedésre van szükség, hogy ezt kompenzálja ezt a csökkenést. Aztán két dolog. Az egyik az egyszerűsítés. Nagyon fontos, hogy az új szabályozás erőteljes egyszerűsítést irányozzon elő, hogy jelezni tudjuk, hogy sokkal gyorsabban tudjuk majd ezt lebonyítani a következő alkalommal. Aztán a jelentésben az szerepel, hogy az Európai Szociális Alap továbbra is a kohéziós alap, a struktúrás alapok része kell, hogy maradjon. Mert ennek elválasztása azt jelenteni, hogy nem tudunk a, a munkával kapcsolatos aktív szakpolitikánkon dolgozni, amelyek szükségesek a kohézióhoz. Köszönöm. Köszönjük, Bogovics úr, egy percben. Na, pomagamo in hkrati tudi princip subsidijarnosti, da se spoštuje. Kolikor bomo pri kreiranju teh politik imeli. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy Európában elsősorban kölcsönös segítségnyújtásra, szolidaritásra van szükség, ezért fontos, hogy a kohéziós politikában félretegyük a nemzeti érdekeket, a tagállami érdekeket. Ha a kohéziós politikában azokkal hadakozunk, akik EU ellenesek, akkor nagyon nagy gond lesz, nagyon nagy problémákba ütközünk, így az európai politika nem lehet sikeres. Rengeteg kihívással kell szembenéznünk. Itt van például a városi menetrend végrehajtása, még rengeteg a nehézség ezen a területen és egyéb területeken, és a kommunikáció gondot jelent. Végre kell hajtani a projekteket, és csak utána lehet gondolkodni a megfelelő kommunikáción. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtást is fel kell gyorsítanunk. Megpróbálok majd aktívan részt venni a megfelelő kommunikációban. Április 3-a és 5-e között a Regiszakbizottság Szlovéniába látogat, hathatósan részt veszek majd a kommunikációs feladatokban. A, kommuniká- a kohéziós politikát a lehető legjobban kell végrehajtanunk. Nincs szükség nagyon nagy változásokra, mert máskülönben három-négy évet ismét csak elvesztegetünk. Köszönöm. Köszönjük szépen, Papadakis úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A lemaradó régiókhoz szóló jelentés magyarázó szakaszában a következőket olvashatjuk. Az Európai Bizottság vállalja, hogy végig gondolja, hogy, a rugalmatlan munkaerőpiacok miért nem működnek hatékonyan, ahol a kollektív szerződések alapszabályként működnek. Krecu asszony, kérem erősítse meg, az Európai Bizottság valóban úgy gondolja, hogy a kollektív szerződés nem szabad, hogy az alapszabály legyen, hanem a mindenféle egyéni megállapodások dzsungelében kellene működnie a munkavállalóknak. Ha a kollektív szerződés ellenes az Európai Bizottság, akkor ezektől meg akar szabadulni, ami pedig nagyon fontos a munkás osztály mozgalmának a harcában egy fontos eredmény. A kollektív szerződéseken szerint rugalmatlanok? Tehát... Olcsak, you have the... Olcsak úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság részéről, amit ma hallottunk, az nagyon fontos, Syrii. Právě v Evropské unii je dneska... Omerci úr rámutatott azokra a kihívásokra, amivel szembe kell néznünk, és Bogovics és Van Nistelrooy kollégák is igen e, nagy éles látással mutattak rá, hogy az emberek sejtik, hogy tesz valamit az Európai Unió régiók érdekében, de e, igazából fogalmuk sincs arról, hogy pontosan mit. Az Európai Unió épít mondjuk egy új autópályát, hogy egy uniós pénzből épített új iskolába járnak a gyerekek, akkor az embereknek nem joguk van erről tudni, sőt, nekünk fontos, hogy tudjanak róla. Sajnos arra nem figyelünk oda, hogy ez az információ eljusson az emberekhez. Komolyan végig kell gondolnunk azt, hogy hogyan tudjuk az emberekben tudatosítani jobban, hatékonyabban mindezeket. A tagállamok igazából eh, hát tagállamokat nem érdekli ez. Az egészre fittyet hánynak. Tényleg hidegen hagyja őket az, hogy az uniót népszerűsítsék. A pénzért tartják a markukat, de aztán amikor megállapodásokat kötünk, akkor szerintem megállapodások szerződésekben ez a fajta felvilágosítás is kell, hogy szerepeljen elvárásként. Novakov úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Kretó asszonynak, hogy itt van közöttünk mindig öröm és megtiszteltetés, hogyha itt üdvözölhetjük az Európai Parlamentben. A Költségvetési Bizottságban a kollégák már az MFF elfogadása előtt felkészülnek, valóban ne ér, hogy ne érje őket felkészületlenül ez az egész nagyon ö, szorít minket az idő. Emlékeztet ez engem arra a számítógépes játékra, aminek az volt a címe, hogy Need for Speed, ö, ahol az volt a cél az autóversenyben, hogy minél hamarabb be, célba érjünk a legrövidebb úton. Most is erre kell törekedni, a legrövidebb úton időben beérni és győztesként végezni. Same message again and again. Újra és újra ugyanazt az üzenetet kapom. 2020 után a kohéziós források miért csökkennek? Kitől hallják ezt az emberek? Ki mondja ezt nekik? Tehát szerintem azt az üzenetet kellene terjesztenünk, hogy nem hagyjuk magára a kohéziós politikát, hogyha az emberek érzik ezt, hogy megtartjuk a kohéziós politikát, akkor az Unióban is hisznek majd. Köszönöm Julie Ward a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Béke, a társadalmi befogadás, jólét, szolidaritás. Ezek mind olyan fogalmak és dolgok, amelyet a szociális és kohéziós politika elhozott eredményként. Azt hiszem, hogy Liverpoolnál, illetve eh, a Derek által beidézett Észak-Írországnál ezt jobban senki nem érti. Liverpooliak eh, tudják és értik, hogy amikor eh, a kormány, a központi kormány magukra hagyta őket, akkor Európára számíthattak. Ezért a Brexit ellen szavaztak. Vannak ilyen elfelejtett városok, magukra hagyott városok, amelyek nem lehettek volna olyan sikeresek, mint amilyenek lettek az Európai Unió regionális fejlesztés politikája nélkül, amiért hálásak vagyunk. Köszönjük még egyszer! a roma kérdés kapcsán, eh, mivel egy jelentés felelőse volt, amely a társadalmi kirekesztés elleni harcról szólt, és a roma kisebbség, akik a legperif, leginkább perifériára szórult kisebbség Európában nagyon fontos probléma. Te nemrég jártam Barcelonában a roma nők konferencián, elképesztő érdekes esemény volt ez, ahol a mai napi, azt hallottam, hogy a mai napig nagyon komoly öm, öm, diszkriminációval kell számolniuk, a diszkrimináció, a rasszizmus sajnálatos módon a mai napig a mindennapjaik részét képezi. A romák ehhez hozzá vannak szokva, még mindig nagyon nehéz dolguk van. Hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy a jövőben ők is részesülnek az Európai Unió segítségnyújtásában. Köszönjük szépen, Buda ura végül, de nem utolsó sorban doamna președintă. Mulțumesc, doamna comisar, pentru... Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a biztosnak, hogy itt van körünkben. Egy kérdést szeretnék feltenni. A jövőben lehet a -e jobb szinergiát a kohéziós alapok és a közös agrárpolitika forrásai között. Mert véleményem szerint ezt a szinergiát nem aknázták ki elégségesen, ami javíthatná a vidéki területeken az életminőséget. És aztán egy kommentár. Nagyon meglepett és kicsit dühített is ez a vita azon államok között, amelyek nettó befizetők, és a többiek között, akik nettó kedvezményezettek. Románia ellenzi az ilyenfajta ö, helyzeteket, a kohézós politikát illetően, Romániában a vidéken egyes eh, kiskoláztatása nagyon sokba kerül. Ausztria ellenzi ezeket a változtatásokat. Romániában dolgoznunk kell az infrastruktúra kiépítésén, és kik azok, akik ezeket építik, az osztrák cégek főként. Sok kórházat osztrákok építettek Romániában, és más országokban is. Tehát mindenki hasznot húsz végeredményben a kohézós politikában, nem csupán a kedvezőtlenebb helyzetben lévő országok. Ezt nagyon erősen ki kellene domborítani. Valamint a kohéziós politika láthatóságát is, ami minden polgár számára fontos, függetlenül attól, hogy hol él, mindenképpen hasznot húz az EU-ban való részvételből. Köszönöm. Köszönöm szépen, én mindent tőlem tehetőt megtettem, biztos biztos asszony, maradt még 20-25 perce. Sajnálom, előre is elnézést kérek, hogyha nem tudok minden kérdésre részleteiben reagálni majd. Köszönök mindent. fontos, érdekes eszmecsere és vita ez ma. Van Nisztelrooy úr kérdésével kezdem, aki hangsúlyozta a kohéziós politika fontosságát az új tagállamok szempontjából, hogy ez minden tagállamban komoly hozzáadott értéket képvisel. 30 év alatt megpróbáltuk tartani magunkat a vállaláshoz, az alapszerződésekben lefektetett célokhoz, hiszen a közös politika célja, hogy csökkenjenek a különbségek a régiók között, az országokon belül is. Csak egyetérteni tudok önnel az externáliák kapcsán, a közvetett előnyök kapcsán. Buda úr és mások is említették ugyanezt úgy vélem nagyon fontos elmondani azt, hogy a véleményem szerint minden tagállam nyer. Ezzel alapvetően a leglemaradottabb régiókat céloztuk meg ezzel. Rómában jártam nem olyan régen, Párizsban is, Berlinbe is megyek nem sokára. Konstanciának és Krélasszonynak is köszönettel tartozom. More, I think it was a very hogy hajlandóságot mutassanak egyes tagállamok arra, hogy többet fizessenek, ez fontos. A német, a francia közös nyilatkozat ezügyben nagyon fontos jelzés volt ebbe az irányba mutatott, mert persze ők meghatározhatják az alaphangulatot az Európai Unióban. A német-francia közös nyilatkozat tehát ezért olyan fontos. Alapvetően a célunk az, hogy a területi együttműködés számomra nagyon fontos. Ma délután szerveznek egy konferenciát az Interreg témájában, ahol egyébként majd beszélek a kohéziós politika előnyeiről, Észak-Írországban az Európai Unió láthatósága kapcsán, hát tényleg sajnálatos, hogy nem London, nem Belfast, nem Dublin hajtotta végre ezt a, ezeket a projekteket. Brüsszel volt, aki a béke, a Peace programot finanszírozta. Fontos, hogy együtt értük azt el, hogy működjenek ezek a programok, és hogy eh, az Európa eh, testén ejtett sebeket valahogy begyógyítsuk. Stubicében eh, is jártam, ahol 89 előtt olyan sokan vesztették életüket egy jobb életet keresve és most már egy, egy európai pénzből fiz, épített hídon 10 perc alatt átsétálva érnek át oda. Ugyanúgy, mint Pozsony és Ausztria közötti kapcsolat hasonlóan fontos és szimbolikus. Az új rendelet kapcsán, az időzítés kapcsán mit is mondhatnék, nyilván önök is tudják, hogy a kollégáim gözerővel dolgoznak az új jogalkotási szövegen Folyik a belső vita e, ezügyben. Vizsgáljuk az rendelkezésre álló lehetőségeket. Annyit szeretnék ezen a ponton mondani, hogy egyelőre semmiféle konkrét döntés nem született. Persze, amikor megszületik a végső döntés azzal kapcsolatban, hogy mikor lesz ennek a végső elfogadása, és mi lesz a pontos tartalma, akkor a társadalkotók felé ezt minél hamarabb kommunikálom. Természetesen azt hiszem, ezt mondanom sem kell. A kommunikációs programok kapcsán azt hiszem, hogy a, a shared management, a közös igazgatás, az shared responsibility, azaz közös felelősséget is jelent. Tehát azt hiszem, hogy a pénzzel felelősség is jár, ezt nem szabad e, elfelejteni. A kommunikációs cselekvési terv végrehajtására a digicom mal a helyi szereplőkkel végezzük ezt, az Európai Bizottság képviselőivel, a Europe direct illetve az érintett hálózatokkal is, de sokszor úgy érzem, hogy nem nagyon segítenek a tagállamok részéről, sem a, sem a központi kormányzatok, sem az önkormányzatok ez 20 tagállamban 2018-ig folynak a különböző digitális projektek. Van egy kampányunk, amely pontosan a régiók fejlesztésének a népszerűsítését szolgálja. Szerintem igenis tehetünk valamit annak érdekében, hogy ez a stratégiai céges megközelítés működjön, a legjobb adott pénzért a legtöbb értéket így tudjuk garantálni. Ahogy azt említettem, a felmérésünk, seink azt mutatják, hogy még többet tehetünk Főként a tagállamok részéről van javulásra lehetőség, nem azért jöttem, hogy újra mutogassak, de hát, és mindenért őket hibáztassam, de hát az is világos, hogy nem lehet mindig mindenért Brüsszelt felelőssé tenni. Az omnibus, azaz a gyűjtőrendelet kapcsán Szerettem volna, hogyha jóval hamarabb lép az életbe, kicsit csalódott vagyok, hiszen a célunk az volt, hogy a, a kedvezményezettek életét megkönnyítsük, eh, leegyszerűsítsük. A mandátumom első hónapjától kezdve azon dolgoztam, hogy az egyszerűsítésen dolgozó magas szintű csoport munkája beinduljon. Nagyon fontosnak eh, tartom ezt például az egyszerűsített költségelszámolás már önmagában is egy évvel ezelőtt is rengeteget segíthetett volna a kedvezményezettek életén, hogyha az omnibus megállapodás elfogadásra sor került volna. Tudom, hogy társjogalkotóként alaposan át kívánják világítani az elfogadott jogszabályokat, remélhetőleg január 1-ével valóban ez életbe lép, hiszen a blending, a, különböző blending eszközök, a szinergiák fontosságát nem szabad alábecsülnünk ez ügyben. Már csak azért sem, mert a menekült problémára is ez megoldást szolgáltathat. Lássuk azt, hogy a tagállamok, most azt a kérdés, hogy vannak -e olyan tagállamok, akik hajlandóak többet befizetni a központi kasszába. Remélem, hogy a jó példát, hiszen komoly, vannak tagállamok, akik jó példával járnának elő. A múlt héten jártunk Ötinger biztossal a régiók bizottságában, aki arra kérte a régió bizottságának tagjait, hogy lobbizzanak a tagállamoknál, győzzék meg a központi kormányzatot ennek a fontosságáról és szükségességéről. Vannak tagállamok, akik kimondták, hogy hajlandóak többen befizetni az uniós költségvetésbe, vannak, akik komoly feltételeket szabnak ehhez, vannak olyanok, akik feltételek nélkül hajlandóak többet fizetni, de azt hiszem, hogy a tagállamok többsége készen áll arra, hogy több pénzzel járuljon hozzá az Európa, a közös Európa működéséhez. Remélem, hogy minél többen megértik azt, amit Buda úr is próbálta magyarázni, hogy bizony ez mindenki számára e, nyerő lenne. A multifan megközelítés próbáltam elmondani korábban, hogy meg fontos ezeket megőrizni mindenképpen. A tematikus koncentráció kapcsán azt hiszem, hogy mindent elmondtam, amit elmondhattam. A tematikus koncentráció kapcsán 2014 és 20 közötti jogi keret a legfontosabb területeken olyan tematikus koncentráció jött létre, amely szerintünk hozzá járult az Európa 2020-as stratégiai célok megvalósulásához, a az eredmény orientáció mi szívünkhöz különösen közel áll, hogy valóban valós eredményeket produkáljunk. Ezt az elvet meg kell őrizni, de világosabbá kell tenni, e, és egyszerűbbé kell tenni a programok végrehajtását, a tematikus célokat lehet, hogy érdemes lenne számban csökkenteni, talán a legfontosabb uniós prioritásokra koncentrálva. Ez egy olyan lehetőség, amelyet most vizsgálunk. Ez idáig ez ügyben nem született döntés. Konstance az Omnibus, azaz gyűjtőrendelet témájában válaszoltam. Tomasics asszony szinergiákra vonatkozó kérdésére mit is mondhatnék? A szinergia fontos. Uh, hogy uh, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a végeredmény, a uh, hatékonyság minél nagyobb legyen, a végeredmény minél jobb legyen ennek pedig a szinergia az előfeltétele. A tematikus objekt célkitűzésekre kapcsolatos kérdésre reagáltam, a friss pénzekkel kapcsolatos kérdésre mit is mondhatnék szintén azt, hogy persze friss pénzekre szükség van, de nagyobb fokú költségvetési koherencia nélkül ez nem fog menni. Olyan költségvetésre lenne szükségünk, amelyben egymást erősítik a célok és az eszközök, és ahol a, az átfedéseket, a, a duplikációkat elkerüljük, legyünk őszinték magunkkal, ugyanarra olyan típusú kiadásokra más szabályokat alkalmazzunk, például a Horizon 2020-ban alig vannak konkrét feltételek, de hogyha a kohéziós politikán belül kéri ugyanazt a, ugyanolyan célra valaki a támogatást, akkor elképesztő, hogy mennyire más feltételeknek kell e, eleget tenni. Tehát bizony gyakran az a baj, hogy túl sok eszközünk van, és ezért nagyon fontos, hogy egy integrált megközelítést alkalmazzunk a e, tagállamok, a régiók, a városok, a települések számára az egyszerűsítés a legfontosabb. Én természetesen támogatom a kohéziós politika egyszerűsítését, hiszen e, gazdag és e, szegény országok számára egyformán fejtörést és nehézséget okoz a szabályok túlzott bonyolultsága, és az nagyon elszomorít, amikor a e, fiatalok e, azért e, tárják szét a kezüket, és inkább nem fordulnak támogatásért Brüsszelhez, mert úgy érzik, hogy a szabályok túl bonyolultak. Egységes szabályokra van szükség, hogy legalább az ugyanolyan típusú programok esetében ugyanolyan szabályokat alkalmazunk. A jogállamisággal kapcsolatos kérdésre is szeretnék reagálni. Önök is tudják, hogy ez egy olyan téma, amely sosem kerül le a napirendről. Milyen mechanizmus keretében tudjuk ezt eh, legjobban megoldani? Az ex ante kondicionalitás eh, egészen mostanáig eh, csak gazdasági, szociális szempontból jelent meg de közben rádöbbentünk arra, hogy eh, vannak olyan tagállamok, akiket érdemes néha emlékeztetni arra, hogy a család tagjaként eh, nem csak eh, az előnyöket élvezhetik, hanem bizonyos alapszabályokat is bizony be kell tartani, tehát nem csak jogok, hanem kötelezettségek is vannak az Európai Unió nagy családjában. Ha valakit erre emlékeztetni kell, akkor ezt tegyük meg a kondicionalitás eszközén keresztül. Tudom, hogy holnap fogunk beszélni erről a biztosi eh, testületi ülésen, és el fogom mondani, hogy a véleményem szerint nem csak a kohéziós politikát kellene, hogy érintse ez, a személyes véleményem, hogy ennek horizontálisnak kellene lennie. Hogyha ezt bevezetjük, akkor minden alapra egyformán kellene alkalmazni, hogyha például valaki a Horizont 2020-ra kér támogatást, és arra ugyanilyen feltételeket ne kelljen teljesítenie, szerintem ez senki, semmilyen szempontból sem lenne fair. Szerintem, illetve az elején az volt a benyomásom a Deve szakbizottság tagjaként, 8 eh, évig voltam ugye európai parlamenti képviselő, és úgy tűnt nekem, hogy sokat beszélünk arról, hogyha úgymond rosszul viselkedik egy mm, tagállam, akkor valahogy ezt büntetni kell. De a devében azt az elvet alkalmaztuk, hogy ne az embereket, ne a lakosságot, hanem a kormányzatot büntessük ezt az elvet én fontosnak tartanám megőrizni, de hát nem az én dolgom, hogy ez ügyben döntsek. Erre majd visszatérhetünk akkor, hogyha a bizottságon belül ezt a témát alaposan meghánytuk, vetettük. És azt tudjuk, hogy vannak más kondicionalitások is, például Merkel asszony beszélt a migráció kérdésével. De ő nem büntetésről beszélt, hanem igazából ösztönzőkről, hogy több pénzt kapjanak azok a régiók, akik készen állnak arra, hogy migránsokat fogadjanak be. Macron úr, a francia elnök is beszélt a kondicionalitásról, szociális dömping témában, tehát mindezek az ötletek mind-mind szerepelnek a úgymond az asztalon a tagállamok beleegyezésekkel, ehhez persze. Azt hiszem, hogy ezzel mint a burgúrnak válaszoltam a kérés kérdésére. Vagy... felmerült a kérdés, hogy a kollégák támogatják el a kohéziós politikát. Nos, azt hiszem, nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a kohéziós politikáról a legfrissebb jelentésben a bizottság úgy beszél, mint az Európai Unió első számú befektetési politikáért, tehát az világos, hogy a bizottság elismeri a kohéziós politika fontosságát, a munkahelyteremtés, a fenntartható fejlődés és az innováció főforrása ez az európai régiókban. Ennek fontosságát megkérdőjelezni badarság lenne. Évek óta beszélünk eh, arról, hogy a kohéziós politika reformja eh, nem, reformját tovább nem halogathatjuk. Az egyszerűsítés, a láthatóság, a hatékonyság, az orientáltság. Azt hiszem, hogy együtt itt a Dögyi Bizottsággal, önökkel együttműködve nagyon sokat tettünk ezen nemes célok elérése érdekében, de hogyha a, a versenyképesség, az innováció, a társadalmi befogadás, a munkanélküliség, a védelem a kérdéseire mind-mind megoldást szeretnénk találni, akkor leginkább több kohézióra lenne szükség Európában, semmiképp sem kevesebbre. Abból kell kiindulni, hogy milyen eszközeink vannak. Ötinger biztos úr 1,1%-ról beszélt, a parlament 1,3%-ot szeretne a tagállamoktól GDP-re vetített befizetés tekintetében. Majd meglátjuk, hogy a lesz elég pénzünk arra, hogy megőrizzük a kohéziós politika eddig eredményeit, illetve hogy az új prioritásokat valahogy elérjük. Omar G. úr ahogy említettem, egyetértek önnel teljes mértékben. Talán még soha nem volt szükségünk ennyire erre a szakpolitikára, főként most, amikor ennyire kiszámíthatatlan világban élünk. Az Európai Parlament e, e, ez irányú egysége, főként itt a Regiszakbizottságban számomra nagyon nagy személyes segítséget jelent. A különböző forgatókönyvek kapcsán hát bizony ez nagyon sokkoló. Remélem, hogy egyes tagállamok számára eh, ezzel ébresztőt fújtunk. Tényleg eh, rádöbbenek arra, hogy mennyire nagy a baj. Az útra perifériás régiók továbbra is eh, nagyon fontosak. Macron úr és jó magam is egyeztettünk ezügyben, láttuk közvetlenül a helyzetet. Rémnyő szigeteken, Guadalupon jártam, saját szememmel tapasztalhattam az emberek szegénységét. Valóban az, az perifériás régiók eddig nagyon komoly előnyét érezték az uniós pénzeknek. Azt hiszem, hogy nagyon sok problémát sikerült már megoldani, például a banán válságot, illetve a, a válságot, hogy csak két kiragadott példát hozzak. A ultraperifériás régiók számára mindig is különösen nagy fontossággal bírtak. Nem? Indicators, GDP per capita. So... GDP ügyében én nagyon fontosnak tartom, újra gondolni a különböző finanszírozási eszközök eh, szervezését a szinergia megerősítése érdekében. Ugyanakkor egyre hatékonyabbá kell válnunk, ehhez kétség sem férhet. Ahogy e- említettem, vannak ugye net befizető, netto befizető országok, az egyfőre jutó GDP nem az egyetlen pontos jelzőszám egyébként. Ez idáig ez volt az egyetlen olyan jelzőszám, amelyet minden tagállam egyhangulag elfogadott, de számomra személy szerint nagyon fontos az, hogy ennél összetettebb képet nézzünk, például ha vesszük Brüsszel példáját, ez egy nagyon gazdag régiónak számít, de itt is vannak olyan úgynevezett szegénységi vagy szegényebb környékek, úgymond, a, a, akik igenis támogatásra szorulnak, tehát más szegénység, illetve szociális jelzőszámokra is támaszkodnunk kell, nem csak az egész régió egyfőre jutó GDP értékeiből szabad kiindulnunk. Majd meglátjuk, hogy hogyan mit tudunk ez ügyben tenni. A helyhatóságok, az önkormányzatok, szerepe ebben az egész folyamatban nagyon fontos. A partnerség elvét figyelembe vesszük, a civil szervezeteket sem zárjuk ki ebből. Tudjuk, hogy nem minden tagállam teszi ezt meg, de tényleg szeretnénk, hogyha minél nagyobb mértékben be tudnánk vonni az önkormányzatokat az Európai Unió döntéshozatalába. A partnerség elve megfelelően kell, hogy alkalmazásra kerüljön. A régiókat pedig arra próbáljuk ösztönözni, hogy próbálja bevonni a helyi üzleti szereplőket. Nem lehet minden régióból szilícium völgy, de például az élelmiszeripar teré mm, elég nagyok lehetnek a potenciálok. Minden régiónak megvan a saját erőssége, de én tudom jól, hogy egyes országokban például északi országokban a partnerség elvének nagy régi hagyományai vannak, más országokban még ezt tanulnunk kell. Tudjuk, hogy amikor megválasztanak valakit polgármesternek, akkor azt hiszi, hogy a zsebében a bölcsek köve, e, aztán persze kiderül, hogy nincs ez így. Damátó asszony. Azt hiszem, abban megegyezhetjünk, hogy amit ön mondott, az roppant fontos a különböző forgatókönyvek ügyében. Én komolyan gondolom, hogy e, ez úgynevezett teljesítménytartalék, ami ugyan nem hangzott el konkrétan. Tudom, hogy az ön témája Van Nisztelrooy úr, de most kivételesen nem beszélt erről, tehát ez olyas valami, ami nem kötelező, és ez továbbra is önkéntes alapon alkalmazhatják a tagállamok. Az átalakulásban lévő régiók ügyében egy héttel ezelőtt indítottuk ezt csak be. Tehát ez olyan nagyon hasznos tapasztalat lehet, amit minden régió felhasználhat. Például az ipari átmenetben lévő régiók kísérleti projektjéből kiindulva, majd megvizsgáljuk, hogy ezeket a, hogyan lehet más régiókra kiterjeszteni. Uh, uh regions in tra uh, transitions, so you are, you are right, we'll do that and we'll come to you and uh, when we'll have the same... Uh, Van egy dekarbonizált régiók platformja, ahol ugye a bányákat, bányabezárások által érintett régiókról beszélünk. Sefcsovics úr is segít majd a projektek kiválasztásában, majd meglátjuk, hogy ez pontosan hogyan működik. Ez egyébként Velszben, Derek már egyébként nincs itt, de Velszben 75-ben már próbálkoztak ugyanezzel, amikor a Velszi bányák bezárások alkalmával az Európai Unió megmutatta, hogy mit jelent a szolidaritás. A Brexitet megszavazók közül hányan tudták vajon, hogy az uniós alapok által segített projektek miatt érizhették meg a nagyszüleik mondjuk a munkájukat. Hát ez furcsa, ironikus helyzet az is, hogy a regionális politika első európai biztos egyébként brit volt. Julie Warddal és Derekkel is egyetértek. Az Egyesült Királyságban nagyon sokat tett Európa, nagy örömömre szolgált, hogy Michel Barnier kollégámtól, aki a Brexit főtárgyalója, azt hallhattam, hogy például a béke programot kívánja folytatni a brit kormány, tehát jó úton haladnak a dolgok. A brit projektek nem állnak le egyik napról a másikra például a Cardiffi metró, hogy csak egyet e- említsek. ...2023-ig folytatódni fognak ezek a projektek, ez már most látszik. nem büntetni akarjuk az Egyesült Királyságot, ez nem úgy nevezett. ez nem a válóperára, ahogy a sokan szokták eh, mondani, ez nem, nem egy bontóperről tárgyal Michel Barnier a britekkel. Azt hiszem, hogy közben kifutottunk az időből, úgyhogy itt eh, be is fejezném. Uh, Mr. Mrs. Bresso is... Bresso asszony már nem várta meg a válaszomat ugyan, de az egyszerűsítés fontossága ügyében egyetértünk vele, a szociális alap ügyében a kohéziós politikán belül kell ennek maradnia, mert a kohéziós politika nagyban hozzájárult a társadalmi kohézióhoz, és úgy érzem, hogy a kettőnek épp ezért együtt kell maradnia. A végrehajtás kapcsán Bogovics úr amikor a költségvetésért harcolunk, majd talán ez lesz a legjobb érv, hogyha meg tudjuk mutatni, be tudjuk bizonyítani azt, hogy a kohézus politika kapja 53%-át ezeknek a pénzeknek, tehát a január végi számok alapján 200 milliárdot kapott, közel 700 ezer konkrét projekt, amelyet végrehajtanak, tehát az előző programozási időszakhoz képest nagy különbséget nem látunk a számok ügyében, ugyanakkor fontos a sebesség, Novakov úr a Need for Speed of the game? Need for Speed. Need for Speed. Ez volt a játék neve? Igen, a sebesség fontos, de ez nem mehet a minőség rovására. Mert a színvonalas programok adják azt a bizalmat, amely az Európai Unió programja iránt kialakult, az a városi napirend Urban Agenda kapcsán nem csak a vidéki és a városi programok összekapcsolára van szükség. A tartományai elnökökkel tárgyaltam Németországban, akik nagyon szeretnék, hogyha májusban Berlinben egy nagy konferencia kapcsán beszélnénk a városi és az urbánus dimenzió összekapcsolásáról, Azért olyan fontos ez, mert a lakosság 70%-a vidéki terület, illetve városokban lakik, ahol nagyon sok probléma van, de a vidékről sem feledkezhetünk meg, hiszen a nagyvárosi területek agglomerációja az egyszerre ember a városi és a vidéki problémáktól márpedig a régióban az emberek az egyenlő elbánást és lehetőségeket megérdemlik. Papadakis kollega kérdésével folytatom, aki a kollektív szerződések problémájáról beszélt. Először is ez nem az én tárcámhoz tartozik, másrészt ez a nemzeti jog által szabályozott terület, de annyit elmondhatok, hogy Görögországért sokat tettünk, harcoltunk, ez volt az egyetlen olyan tagállam, ahol százszerzalékos volt a társadalmi szint. Azt hiszem, hogy ez közös eredményünk az, hogy ilyen kivételt tudtunk tenni Görögországgal. Rendkívüli helyzetekre rendkívüli megoldások kellenek, és mi azt hiszem megmutattuk, hogy nem hagyunk magára egyetlen tagállamot sem. Persze, Más nemzetközi intézményekkel is tárgyalásokat kellett folytatnia e, Görögországnak, de az Európai Bizottság és a Parlament kapcsán tényleg csak annyit mondhatok, hogy mi mindig minden tőlünk tehetőt megtettünk annak érdekében, hogy Görögországon segítsünk. Köszönöm szépen mindannyiuknak. A roma kérdésről nem szabad megfeledkeznem. Nos, a szociális alapon belül nagyon sok mindent teszünk a roma kisebbség megsegítése érdekében a kohéziós politikán belül a roma integráció kérdését próbáljuk megoldani, de igazából nem nemzetiség vagy, vagy bizonyos közösséghez tartozás alapján járunk el, hanem rászorultsági alapon. A befogadó, nem szegregált oktatáshoz persze joga van mindenkinek, az egészségügy, a szolgáltatások terén a mentességet garantálnunk kell, főként a leghátrányosabb régiókban. Annyit még elmondhatok, hogy a a DEVE, illetve a Foglalkoztatásügyi Bizottságban dolgoztam eh, korábban, és azt hiszem, hogy ez alapján elmondhatom, hogy tudom, hogy mi, mit kell tennünk. Stratégiákról beszéltünk, programokról, de aztán a végén a gyakorlatban nem változott semmi, ezért megint beszélnünk kell talán arról, hogy hogyan tudjuk a roma közösséget, helyzetét javítani, nem csak pénzkérdés ez, mentalitás kérdése is. A legutóbbi eh, parlamenti ciklus alatt eh, bőven foglalkoztunk ezzel, hogyha szeretnék, akkor bilaterálisan bő, szívesen beszélek hosszasan erről. Buda képviselőnek válaszol. Nos, meg olyan győződve annak szükségességéről, hogy ugye a kohéziós politika rendkívül lényeges, a politikai frakciótól függetlenül dolgoznunk kell azon, hogy a tagállamokat is meggyőzzük, folytatni kell ezt a szakpolitikát, ami nagyon sok munkahely teremtéséhez vezetett. Engem persze nem kell mindenről meggyőzni. Úgy gondolom, hogy biztosként, politikusként, önök képviselőkként, nekünk mindannyian bilaterális párbeszédet kell kezdeményeznünk a partnereinkkel, akik még mindig nem hajlandóak hozzájárulni a kohézióhoz, mert a kohézió az Európai Unió emberi arca. fontos, hogy kapcsolatot teremtsünk a helyi közösségekkel, a régiókkal, mert különben elvész az európai projektbe vetett bizalom. Harcolnunk kell ezért a projektért, partnerként tekintek önökre, teljesen megbízom önökben, és mindig nyitott önök előtt az én ajtóm. És hát persze, egy bizonyos ponton túl a tanács kezében vagyunk, mint alkotó, de mindent megteszek az elkövetkezendő hónapokban, tárgyalni fogok a bizottságban a kollégákkal, az illetékes szolgálatokkal. Mindent megteszek annak érdekében, hogy ne kerüljön sor a kohéziós politika brutális megnyírbálására Juncker biztos úr is azt mondta, hogy támogatja a brutális meg, megszorításokat, hát most itt rajtunk a sor, hogy kiderítsük, ez mit is jelent. Köszönjük szépen a biztosasszonynak, köszönjük a tolmácsoknak a segítséget és a megértést. A képviselőktől kérdezem, hogy elfogadják-e a koordinátorok határozatait, a koordinátorok ülésének tegnapi feljegyzését megkapták, ha senkinek nincs ellenvetés, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Még egy dologra emlékeztetnék, a következő ülésünk április 25-én lesz délután, illetve április 26-án délelőtt. Köszönöm szépen, köszönöm biztos asszony, az ülést berekeztem. Thank you.